on est à Choucha, oui. Rejoignez Allora diamo inizio alla nostra... Megkezdjük a bizottsági ülést. Üdvözlök mindenkit. Első pont. Napirend elfogadása. Ha nincs ellenvetés, megjegyzés, akkor a napirendet elfogadottnak tekintem technikai tolmácsolási ok miatt nem lehet mindig minden nyelvre a tolmácsolást garantálni. Ma litván nincs, litván tolmácsolás nincs. Második napi rendi pont. Következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása, december 12 és a december 19-21-i ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Itt is ez a helyzet, ha nincs megjegyzés, elfogadottnak tekintem a jegyzőkönyveket. Tájékoztatnék arról is, hogy a mai ülést interneten keresztül lehet követni. Meg is kezdjük a négyes pont tárgyalását. A kék nyelv betegség elleni vakcináció előadója Vacsevovszki elnök helyettes. Második olvasatra készült ajánlás tervezet elfogadása. Már is megkezdjük a szavazást. Első szavazás, első olvasati állásfoglalás, kék nyelvketegség elleni vakcinázásról. A szakbizottság utolsó ülésén megvizsgáltuk ezt az ajánlás tervezetet, amit Vacsevovszki képviselő készített. És az volt a javaslat, hogy az első olvasatban fogadjuk el a szöveget módosítás nélkül. Semmilyen módosítóindítvány nem nyújtottak be az ajánlás tervezethez. Ezért javaslom, hogy már is szavazzunk. Kérdezem, hogy mindenkinek itt van-e a szavazókártyája? Szavazókártyája mindenkinek itt van? Rendben. Akkor szavazhatunk. Vácsávaszki képviselő úr szót kér. Nem? Akkor már is szavazunk. Ki favorevole? Mellette? ellene tartózkodik. Nem? Rendben. Elfogadtuk. Menjünk tovább. Ötös napi rendi pont. Élelmiszerek elosztása a leginkább rászorulók részére. Előadó Szekireszki elnök helyettes szavazunk az ajánlás tervezetről második olvasatban. A téma élelmiszerek elosztása a leginkább rászorulók részére az Európai Unióban. A tanács január 23-án elfogadta a saját állásfoglalását, ezt hivatalosan közölte a parlamenttel február 2-án. A tanács állásfoglalásában az szerepel, hogy a mostani programot visszamenőleg, vagyis 2012. január 1-től alkalmazni kell, és 2013-ig folytatódik. Ezen kívül a tanács a 294-es szerződéses cikk alapján egy közleményt adott a tanács állásfoglalásáról, ezt mindenki megkapta. A szakbizottság úgy gondolja, hogy az intézményi egyeztetés megfelelő volt, elfogadja a tanácsnak az első olvasati állásfoglalását, azért, hogy garantálni lehessen a jelenlegi rendszert 2013-ig. A jelenlegi közlemény mellékleteként a tanács egy nyilatkozatot is előterjesztett. Úgy gondolom, hogy a plenárison a dosszié elfogadását követően, ez a jövő héten lesz, jó lenne véleményt nyilvánítani a valamelyik következő plenáris ülésem. Tisztelt kollégák, most pedig át tudunk térni a szavazásra. Jogalkotási állásfoglalás tervezett. Szekireszki elnök helyettes úr szeretne hozzászólni? Ha nem kér szót, igen, tessék, Szekielszki őré. odpowiedzi pan przewodniczący powiedział, w związku z tym proszę o głosowanie za. Köszönöm szépen. Elnök úr elmondta a lényeget. Minden módosító nélkül én is javaslom elfogadásra a szöveget. Giriszki. Köszönöm, Szekielszki képviselő úr. Mindenkit azért emlékeztetnék arra, nem. Akkor tudunk szavazni. Még egyszer, megnyitom a szavazást mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Rendben. Nagy többséggel elfogadtuk, úgyhogy tovább tudunk lépni. Köszönet Szekieszki képviselőnek és mindenkinek. Plenárison februári Strasburgi plenárisra fog kerülni ez a dokumentum. Hatos napi rendi pont. Életbiztosításunk, természeti tőkénk. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos 2020-ig teljesítendő uniós stratégia. Vélemény előadója Vasilika Viarika Dancila. Kedves kollégák, most meghallgatjuk a véleménytervezet bemutatását a bizottság közleményéről 2020-ig teljesítendő uniós stratégia biodiverzitásról. Itt a mezőgazdaság szerepéről is szó van, valamint a kap hatásáról, hogy a kapnak milyen hatása lehet a biológiai sokféleségre. Szeretném megjegyezni, hogy a véleménytervezet, amit a Környezetvédelmi Bizottság készített elő, a jelentés tervezet azt a javaslatot tartalmazza, hogy a közvetlen kifizetések százalékos arányát emelni kellene az ökológiailag fontos területek számára. Ez az a híres 7-7-es százalék. Úgy gondolom, hogy érdemes megvizsgálnunk, hogy egy a dossziénak nagyon fontos eleme, vagyis a közvetlen kifizetés esetében, amely pedig a mi szakbizottságunk az egyedül felelős, hogy ez a téma hogy fog alakulni. Kedves Faszilika, öné a szó. Mulțumesc, domnule președinte. Conservarea biodiversității... Köszönöm, elnök úr. A biodiverzitás megőrzése foglalkoztatja Európát, és nemzetközi szinten is nagyon fontos az elmúlt évtizedekben. Vannak olyanok, akik tagadják a biodiverzitás eltűnését, de nagyon fontos felhívni a figyelmet erre a súlyos jelenségre. A biológiai sokféleség megőrzésére irányul erőfeszítések nem csak bizonyos ökorendszereket kell, hogy bevonják, hanem az összes vízi, szárazföldi és tengeri akvakultúrára, illetve kultúrára ki kell, hogy terjedjenek. Fontosnak tartjuk az erdős területeket is, ez nagyon fontos nem csak a biodiverzitás szempontjából, hanem a mezőgazdasági rendszerek egy, egyensúlya szempontjából is Mindez hozzájárul az emberiség jólétéhez, éppen ezért úgy érzem, hogy az Európai Unió összes tagországának koordinálnia kell erőfeszítéseit, annak érdekében, hogy természeti forrásaikat jobban felhasználják, illetve a biodiverzitás eltűnését és visszaszorulását megakadályozzák. Amikor a biológiai sokféleségről beszélünk, akkor nagyon fontos a természeti parkokra, természetvédelmi területekre gondolnunk, ezek már védettséget intéznek, élveznek, és fontos, hogy további területekkel egészüljenek ki. Nem csak a funkcionális diverzitásra kell gondolnunk, Ezek nagyon fontosak bizonyos rovarok szám, szempontjából, ami az európai stratégiákat illeti. Gratulálunk a bizottság stratégiájához azokhoz az intézkedésekhez, amelyek az első, illetve a harmadik pillérhez tartoznak. Fontosnak tartjuk a gazdasági mutatók kidolgozását és ezek fenntarthatóságának biztosítását. A bizottság a különböző kultúrák rotációját javasolja, fontosnak tartjuk a mezőgazdasági kultúrák erősítését, hiszen ez nagyon fontos a biológiai sokfélések szempontjából. Több mint 20 milliárd eurót kell allokálni annak érdekében, hogy a beporzás megvalósulhasson. Fontosnak tartjuk a különböző akciótervek megvalósítását, a közterületekre, közkertekre is gondolunk, illetve a városi térségek külső területeire Fontos, hogy ezek a területek mind részt vegyenek a területrendezésben. Az agrotechnológiai folyamatok modernizálása is nagyon fontos a jövőbeni generációk életterének biztosítása szempontjából. Éppen ezért fontos az a hatékony együttműködés, ami a genetikai, állati és növényi források menedzsmentjét illeti, fontos, hogy ezek igazodjanak az éghajlati változásokhoz. Fontosnak tartjuk a harmonizációt a helyi, regionális és nemzeti szinten is, illetve fontos, hogy a tudományos közösséggel is együttműködjünk. Nem, nem szabad alulbecsülni a mezőgazdasági kutatások területét sem, és a technológiai újításokat. Fontos, hogy egyensúly valósulja meg az európai stratégia között a biodiverzitásról, illetve a tagországok vidékfejlesztési tervei között. Annak érdekében, hogy meg tudjuk őrizni a biodiverzitást. A vidéki térséget meg kell őrizni, és fenn kell tartani. Annak érdekében, hogy ezeket a célokat el lehessen írni, Európának a biodiverzitást a prioritásai középpontjába kell helyeznie. Fontosnak tartjuk a figyelemfelkeltő kampányokat is a lakosság körében, és a fiatal generációkat arra kell bátorítani, hogy te fedezzék fel a természetet, és fontos, hogy támogassuk a polgári kezdeményezéseket is a biodiverzitás érdekében, illetve mozdítsuk elő ezeket a tevékenységeket. Európának szüksége van egy modellre, illetve jó gyakorlatokra, amelyeket európai szinten alkalmazni lehet. Ezeket a jó gyakorlatokat ismerté kell tenni a figyelemfelkeltő kampányok segítségével, és fontos, hogy ezek kiterjedjenek az összes szociális társadalmi rétegre és minden személyre. Fontosnak tartom a szakmai képzéseket, illetve az oktatási képzéseket is, amelyeket fontos erre a témára is kihegyezni. Európának fontos különböző kompetenciákat kidolgoznia, illetve fontos bátorítani azokat a projekteket, amelyek helyi regionális, illetve határokon átnyúló szinten valósulnak meg a biodiverzitás megőrzése érdekében. Továbbá nagyon fontos a civil szervezetek támogatása, illetve az akadémiai körök bevonása mindebbe. A biodiverzitás megvédése minden európai polgárt érint, éppen ezért fontos bevonni az európai polgárokat a stratégia minden egyes részének megvalósításába. Megpróbáltam rövid összegzést tenni a legfőbb elemekről, és várom javaslataikat, megjegyzéseiket, amelyek ezekkel a nagyon fontos kérdésekkel foglalkoznak. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm Dán Szila képviselőnek, Vasilikának, úgyhogy most megnyitom a vitát. Többen már feliratkoztak. Reimers képviselővel kezdjük. Ja, danke. Köszönöm szépen. A biológiai sokféleség nagyon fontos ö, szempont a jövő szempontjából, és éppen ezért ezt nem szabad kizárólag a vidékfejlesztés vagy a mezőgazdaság szempontjából szemlélni, hanem a városok szempontjából is meg kell vizsgálni, hiszen nekik is részt kell venni a stratégiában, és nekik is valahogyan állni kell a kérdéshez. Oda kell figyelni, hogy az agrárreform kapcsán a második pillérhez tartozó és jelenleg jól működő sikeres programok nehogy sérüljenek azáltal, hogy a biodiverzitás témáját túlzottan az első pillérhez soroljuk be. Tehát a második pillérben is maradjon meg, legyen horizontális a kérdés, mert egyébként előfordulhat, hogy a jelenleg jól működő modellek is befutcsolnak. Grazie, Köszönöm, Rémész képviselő. Roduszt Ulrik, tiéd a szó. Ja, vielen Dank. Köszönöm, én is hasonlót szeretnék mondani. Jónak találom a jelentést, és meggyőződésem, hogy a megközelítés is jó, vagyis az agrárpolitikán belül is ki kell emelni a biodiverzitás szükségességét, és óvnék attól, hogy valaki azt az ötletet vesse föl, hogy ezt a 7%-os ugaroltatási arányt úgy értelmezze, arra használja ki, hogy végül ez a 7%-os ugaroltatási kötelezettség kikerül végül az első oszlopból. A mezőgazdasági termelők számára jó modellek működnek most, sokan ösztönözve is érzik magukat arra, hogy agrárkörnyezetvédelmi intézkedéseket hozzanak, és a biodiverzitást át kell emelni az első oszlopba is. Köszönöm, Ulrika. Martin Osling, utána Elizabeth Jeggel. Ja, Köszönöm, elnök úr. A mezőgazdaság sok más területtel kapcsolatban felelős a biodiverzitás megőrzéséért. Tehát ez elsődleges feladata lenne a mezőgazdaságnak is, persze a legnagyobb károsítója ehelyett. Az új agrárpolitikának épp ez lenne a felelőssége, hogy ezen változtasson valamit, hogy a mezőgazdaság révén meg lehessen őrizni a biológiai sokféleséget. A jelentés ebbe az irányba hat, de bizonyos pontokat meg kéne közelebbről vizsgálni. Egyes javaslatok jó utat mutatnak föl. Ez a 7 ez csak egy kezdet. És erre építeni kell az első pilléren belül, új intézkedéseket kell hozni, nem szabad a második pillére hagyni a feladatot a, azokban a régiókban, ahol égető szükség van, a biodiverzitás újrateremtésére, megőrzésére, azoknak külön ösztönzőket kell megfogalmazni az első pilléren belül. Én úgy gondolom, hogy az első pillérhez tartozik ez főleg, ami az nem jelenti azt, hogy a második pillérben már meglévő intézkedésekről le kéne mondani. És van itt még egy fontos dolog, amit nem szabad elfelejteni. A mezőgazdaság kultúrtájat is teremt. És ez így nem szerepel ugyan explicite a szövegben, de ne felejtsük el, hogy a mezőgazdasági erőforrások is csökkennek azáltal, hogyha monokultúrák jönnek létre, és nem kultúrtáj. Tehát ö, nagyon sok természeti erőforrást elpazarlunk és tönkreteszünk éppen mezőgazdasági tevékenységgel. És persze nem a környezetet önmagáért kell védeni, hanem be kell látnunk, hogy ez egy gazdasági kérdés is, hiszen a saját termőföldjét, ha tönkreteszi a mezőgazdaság, akkor maga alatt vágja a fát. És ez euróban is számosítható kár, és valamennyünk érdeke, hogy ez ne történjék meg. Éppen ezért jó lenne, hogyha jelentés a közös agrárpolitikán belül jobban kiemelné azt, hogy ez egy közös felelősség és közös érdek, hogy ezt a stratégiát a mezőgazdaság végrehajtsa. Egyébként a harmadik országokkal szemben is arcot vesztünk, hogyha velük szemben elvárunk dolgokat, amelyeket magunk sem tartunk be már évek óta a nemzetközi fórumokon erről megy a vita, hogy Európa álszent, és prédikálja a biodiverzitást, de maga sem tesz meg mindent annak megőrzéséért. Grazie, már, Köszönöm, Martin. Elizabeth Jégel következik, és utána Polszon elnök helyettes. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm a szerzőnek is, a bevezető értelmezést ehhez a fontos témához. Nem akarom megismételni azt, amit a kollégák mondtak, de mégis még egyszer el szeretném mondani, hogy ez azért nagyon fontos téma, mert a CAP reformját jelentősen befolyásolhatja, hogy erről mit mondunk, és gyorsan, intenzíven kéne itt előrelépni, ugyanakkor nem szabad, hogy előzetes koncepciókat alakítsunk ki túl hamar, de időben el kell gondolkodnunk bizonyos kérdéseken, és mindezt a kapreform kapcsán, illetve a régiók érdekében, a biodiverzitás megőrzése a mezőgazdaság révén, mondom, nem csak új intézkedésekkel történhet, hanem und dass wir uns überlegen, wo können wir in der ersten Säule hanem magának a mezőgazdaságnak is felelőssége ez, tehát ezt szerintem is az első oszlopban, de a második oszlopban is feltetni kell a jövőben is. Óvatosan, lassan elő kell jönni ezekkel a gondolatokkal, de nem szabad túl hamar kiadni a kártyáinkat sem. Grazie, Elizabeth. Köszönöm, Elizabeth. Polszony elnök helyettese a szó, utána Albert következik. till rapportör. Köszönöm szépen, köszönjük szépen a jelentéstevő munkáját. Nagyon fontos, hogy amikor a biológiai sokszínűségről beszélünk, akkor egyszerű tényekre emlékezzünk a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás, illetve a halászat, a halgazdálkodás, azok a gazdasági ágazatok, amelyek a természeti erőforrásainkat kezelik. Korábban mindig azt mondtuk, hogy a természetvédelmi területeket ki szeretnénk venni ebből a körből, és az érzékeny területeket meg szeretnénk védelni. Ez továbbra is így van, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy nekünk ökológiai folyosókat kell kialakítanunk a mezőgazdasági területeken, különösen ott, ahol intenzív az erdőgazdálkodás. Csak így tudjuk megoldani azt, hogy az összes gén, az összes organizmus megfelelő életteret kapjon. Azt gondolom, hogy a 7% ami a bizottsági javaslatban szerepel, egy nagyon jó lépés előre. Elképzelhető az, hogy néhány év múlva majd belátjuk azt, hogy egy magasabb arányra van szükségünk, például 15%-ra nem tudjuk, hogy mindez merre tart. Jelenleg nagyon fontos, hogy az intenzív gazdálkodás alatt álló területeken folyosókat tartsunk fenn, ahol például bozótokat alakítunk ki, bozótokat ültetünk, buxusokat, illetve az út, utak mentén növényeket termesztünk, azért, hogy a különböző organizmusok túlélhessék ezt a gazdálkodást. Köszönöm. Köszönöm az elnök helyettesnek. Albert Dess, utána Maria Nedelcseva következik. BDA konnte nicht pünktlich oh, doch und BDA konnte nicht pünktlich hier sein. Elnézést, hogy késtem és nem tudtam saját szavaimmal bevezetni a témát, de ezt a véleményt üdvözlöm, de szerintem túlzottan általánosan fogalmaz. A mezőgazdasági bizottság igenis lehetne konkrétabb, hiszen a mezőgazdaság korábban is már betöltött pozitív szerepét is azért taglalni kellene, és világossá kell tenni a szövegben azt is, hogy a mezőgazdaság eddig is tett és tehet azért a jövőben is, hogy az európai általános biodiverzitási, biotópvédelmi célok megvalósulhassanak. Van mit javítani a jelenlegi helyzeten, de a az, hogy a bizottsági javaslatokat véleményalkotás nélkül csak kipipáljuk, jóvá hagyjuk, az nem vet ránk se jó fényt, mert úgy tűnhet, hogy illetve előjöhetnek itt ilyen 10%-os új célokkal, ami már túlzás lenne. Az Envi bizottságban Lotman és Köstinger kollégákkal módosítókat nyújtottunk be, annak érdekében, hogy ez ne így legyen. Ezt a témát tárgyszerűen kell megvitatni. És egy dolgot le kell szögezni, hogyha területeket védelem alá helyezünk, akkor ö, úgy maradnak, ahogy most vannak, vagyis semmi nem történik, nem biztos, hogy az eddig úgymond védett területek automatikusan hozzájárultak a biodiverzitáshoz. A Schleswig-Holstein miniszterelnök egyszer elmondta, hogy amíg a közigazgatás nem írt elő mindent a halászoknak és mezőgazdáknak, addig azok védték a saját dolgaikat, amióta mindent helyettük döntenek el, azóta ők sem érdekeltek a saját termőterületük fenntartásában és a biodiverzitás megőrzésében. Tehát ne mindent az, a termelők feje fölött döntő, döntsünk el azt tekintetben, hogy mi az, ami védelemre érdemes, hanem ö, támogassuk azokat a modelleket, amelyek mindig is működtek már maguktól. Németországban például volt egy felmérés, amely kimutatta, hogy a legnagyobb biodiverzitás egyes nagyvárosok környékén található a természetben, és ki gondolna arra, hogy ezeket védetté nyilvánítsák? Ö, pedig ilyen alapon lehetne. Tehát a biodiverzitás nem önérték, és 12 éven át dolgoztam ezen a területen közigazgatási szakemberként, és volt olyan tapasztalatom, hogy, hogy amikor egy vállalkozó új kőbánya megnyitásához kért engedélyt, azt ma már lehetetlen ö, megtenni, mert a környezetvédők mindenféle lehetőségnek ellenébe tesznek, tesznek a biodiverzitás védelme álcájában, pedig önmagában még egy kőbányítás nem egyértelműen hat a biodiverzitás ellenében, sőt, egy bezárt bánya körül, vagy egy bánya körül új típusú biodiverzitás alakult ki 100 hektárnyi területen. És tudom, hogy minden ilyen beruházást lőtér létesítési beruházás például a tör- környezetvédők megtámadnának, pedig pont egy lőtéren szaporodnak legjobban a növények, hiszen oda senki nem mehet be. Tehát ebből is látszik, hogy mennyire ellentmondásos bizonyos területeken a kérdés értelmezése. A 60-as évek óta zajlik nálunk erről a vita. Például ugye a vizes területeket 60-as években mind ki akarták szikkasztani, most rájöttünk, hogy ezekre szükség lenne, mert van egy olyan kibic madárfaj, amelynek ez az élőhelye. Ez a kolónia populáció még mindig ott van, és most az EU támogatási programja miatt ez a kibic kolónia most kipusztulni látszik, ugyanis a kibic madár tipikusan szereti a kukorica ültetvényeket, és nagyon szívesen fészkel a kukorica termőföldön. Tehát ezek bonyolultabb kérdések annál nincsen, hogy csípőből el lehetne őket dönteni. Tehát körültekintéssel kell a megoldásokat keresni, akarunk biodiverzitást, a mezőgazdaság is akarja védeni a biodiverzitást, észszerűen, tényszerűen kell erről a kérdésről beszélni. Jelenleg a mezőgazdaság a biodiverzitás megőrzésének egyik legnagyobb záloga. Ne akarjuk magunkat abba a zsákutcába bebenni, hagyni, hogy a, a mezőgazdaságot per se a biodiverzitás tönkretevőjeként tüntetjük föl. Grazie, Albert. Köszönöm, Albert. Maria Nedelcsavája szó, és utána Fejmon képviselője. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря най-напред на докладчик. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Nagyon hasznos szöveget állított össze. Szeretném kiemelni azokat az intézkedéseket, amelyeket az előadó a biodiverzitás témájában javasol. Az új, zöldebb, környezetbarátabb kap keretei között. Fontosnak tartom, hogy az Európai Bizottság is támogatni kívánja ezeket az ágazatokat azokat az ágazatokat, amelyek fontosak a biodiverzitás szempontjából. A méhészet is ide tartozik. A méhészek esetében most súlyos problémák merültek föl, ugyanakkor a beporzás szempontjából nagyon fontos a méhészek tevékenysége, vagyis összességében a biodiversitás szempontjából is rendkívül fontos a tevékenységük. Az új kap felméri az összes célt, és mindent meg kell, hogy tegyünk azért, hogy az összes javasolt intézkedés helyet találjon az új közös agrárpolitikában. Ez azt is jelenti, hogy támogatnunk kell, segítenünk kell a méhészeket. Fontos, hogy tevékenységüket megfelelően végezhessék. Természetesen környezetbarátabb intézkedések alapján kell, hogy mindez történjen. Tudunk támogatást biztosítani a számukra, meg tudjuk találni azokat az eszközöket, amelyekkel ösztönözni lehet őket, hogy ebbe a szektorba befektessenek. Köszönöm szépen a javaslatot, támogatom az előadást, a jelentést. Köszönöm, Maria. Fajmond képviselője szó, és utána Klász képviselője, tessék. Navázat na to, co říkal kolega Albert Köszönöm szépen, Albert Desshez szeretnék csatlakozni. Nem messze élek egy régi orosz katonai bázistól, és a környezetvédők felfedezték ezt a korábbi katonai bázist. Itt lövészgyakorlatok is folytak, és itt jelentős biodiverzitás él. Ebben a zónában megtiltották a mezőgazdasági tevékenységet. A biodiverzitás néha olyan területeken létezik, ahol nem számítunk erre. Ennyit szerettem volna személyes megjegyzésként mondani. Második megjegyzésem, a kap keretében történő biodiverzitás megőrzésére vonatkozik. A mezőgazdák szerint gyakran tesznek fel kérdéseket a stratégiával kapcsolatban, és azt kérdezik tőlem, hogy Brüsszelben jobban tudják azt, hogy mire van szükségünk, mint egy olyan ember, aki itt él generációk óta bizonyos területeken. Önök úgy gondolják, hogy jobban tudják azt, hogy mit kell nekünk itt tennünk, mint mi. Úgy érzik, hogy jobban tudnak tervezni a számunkra, mint mi saját magunk, akik generációk óta kezelik ezt a területet. Nem tudom ilyenkor, hogy mit válaszoljak ezekre a kérdésekre, hiszen ez egy nagyon bonyolult vita. Természetesen nincs ellenvetésem a biodiverzitásával kapcsolatban, de azt is meg kell néznünk, hogy milyen eszközöket használunk, illetve milyen feltéteket támasztunk a gazdákkal szemben. Fontos, hogy egyszerű intézkedéseket valósítsunk meg, amelyek nem rónak túlságosan sok terhet a gazdák vállára az Európai Unióban. Köszönöm. Szia, Köszönöm Fájmen képviselőnek, most a Klász képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A biodiverzitás úgy tűnik, hogy sláger. Most nagyon sok jelentés kapcsán, nagyon sok téma kapcsán beszélünk erről, az MV-ben is volt erről vita, és azt gondolom, amikor hallgatom a vitát, hogy mindenkinek megvannak a saját gondolatai, és mindenki saját Tudjuk tapasztalatai alapján, érdekei alapján tekinti ezt a témát és értelmezi. Ezt meg kell néznünk azt, hogy mit akarunk ezzel elérni. Hogyha azt akarjuk, a biodiverzitás megőrzés, a konzerválást jelentsen, akkor nem lehetünk karbatett kézzel. A választókerületemben ellátogattam egy gyűlésre, a pálinka főzők találkoztak, és kiderült, hogy megtámadta egy betegség fagyöngy megtámadta ezeket a gyümölcsfákat, és kiderült, hogy a fagyönyben nagyon sok olyan eszencia van, amit lehet használni az orvostudományban. Ezt védett növénynek minősítették, ma azonban ez egy csapás, és tönkreteszik a, a fagyöngy, a gyümölcsfákat. Éppen ezért fontos, hogy beavatkozzunk, tehát fontos, hogy megfelelő lépés megfelelő időben tegyünk, ezt megfelelő szemmértékkel tegyük, és a konzerválás, a megőrzés nem valósulhat meg anélkül, hogy a kultúrtájat szem elől tévesszük. A második pontot szeretném kiemelni a jelentésből. Azt gondolom, hogy más döntések elébe megyünk, tehát nem kéne előzetes döntésekre ragadtatni magunkat, a biodiverzitásnak a régiókban kell történnie, ezt a régióknak meg kell tudniuk szervezni saját maguknak is, és fontos, hogy a célok itt maradjanak. Köszönöm szépen. Bene, adesso... Eh, Rendben. Michel szót kér? Igen, akkor már is megadom a szót Michel Dantenek, és utána a bizottsági szó. Ennek úr, a biodiverzitással kapcsolatos kérdés úgy gondolom, hogy egyik területtől a másikig, egyik zónától a másikig, ha megnézzük az adatokat, akkor nagyon eltérhetnek az eredmények, a helyzet, a gyakorlat. Hogyha megnézzük, hogy mivel is foglalkozunk, elsősorban eszközökkel foglalkozunk, intézkedésekkel, és nem pedig olyan módszerekkel, hogy hogyan lehetne az eredményt elérni. Úgyhogy a biodiverzitás témájában úgy gondolom, hogy a mi szakbizottságunk azt kell, hogy hangsúlyozza, hogy eredményt kell elérni, az eredmény pedig az kell, hogy legyen, hogy a gazdák szabadon cselekedhessenek. Ők ismerik a területüket. Franciaországban például a természetvédett természeti területeknél ez így működik négy-öt év óta. Az intézkedésben nagyon nagy mértékben részt vesznek maguk a gazdák, és nagyon sikeres is. Korábban pedig ezeken a területeken kötelező erőírások voltak érvényben, és ugyanezt az eredményt nem sikerült ezzel elérni. Úgyhogy mi, mint mezőgazdasági szakbizottság, Nemrég készítettünk jelentést olyan szektorokról, ahol a kultúrák diversifikációja rendkívül fontos. Foglalkoztunk a méhekkel, a méhészek kérdésevel, nagyon jó eredményeket értünk el, és úgyhogy végül is az eredmény a lényeg, nem pedig maga az eszköz. Bene, grazie Michel. Adesso... Köszönöm Michel. A bizottság képviselője a szó. Vakenut igazgatója, tessék. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a gazdag, kimerítő vitát, amely sok a jövő szempontjából fontos szempontot felvetett. Sok felszólalás, amely előttem elhangzott, azt hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaságnak felelőssége van, és vannak olyan területek, ahova ezt ki lehetne terjeszteni. Nekünk is ez az elképzelésünk. A biodiverzitás szempontjából a mezőgazdaságnak, erdészetnek valóban nagy a felelősség, hiszen 72%-át a, a földeknek ez a két ágazat birtokolja, vagy műveli meg, és azért is, mert más ágazatoknak is van hatása a biodiverzitási stratégia sikerére. Hat célt fogalmaztunk meg. Az egyik mezőgazdasági jellegű, és erdészet is ide vonható. De a másik öt más ágazatokkal, halászattal foglalkozik, ezt is említették többen önök közül. Aztán az általános zöldítési, infrastruktúrális ö, e, ekoszisztéma megőrzési rendszereket, vagyis ez a városfejlesztés, ö, tér, ö, területfejlesztés ágazatához tartozik, és ha a teljes kihívást valamennyi aspektusában tekintjük, és ezt már sokszor elmondtuk, és önök is elmondták, sok eredményt elértünk. Ezt nem akarjuk elhallgatni. Egyébként nagy részt pont a bizottsági támogatásnak következtében, amelyet a termelők kaptak, és egyes termelők kiváló projekteket építettek föl ezekből a pénzekből de emellett azt is le kell szögezni, hogy ennél többet kell tenni, tehát vannak eredmények, és éppen ezért, mivel vannak bevált stratégiák, ezeket ki kellene terjeszteni új területekre. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az EU által védett fajok listája ellenére 17%-a a halfajoknak garantál csak a jövője, és 83% valamilyen módon veszélyeztetett, és ugyanez van más fajok, más élőlények vonatkozásában is az EU-ban. Tehát bőven van mit tenni, és a, a természetvédelem és a fenntartható gazdálkodás közti kapcsolatokat meg kell sokasítani. Mert tudjuk, hogy van ilyen kapcsolat, lehetséges a kettőt egyszerre, de Kevés még a jó példa. Van most már ö, egy hálózat, amely a védett területek 18%-át bevonja ö, egy rendszerbe. Ezek a területek többnyire valóban vidéki térségek, ugyanakkor gyakran mezőgazdasági termőföldeket is érint ez a terület, de 82%-a a földeknek nem védett, és ezért fontos a konnektivitás szempontját figyelembe venni, hogyha ezek nem is válnak védetté, a fenntartható gazdálkodás szempontjait egyre kiterjedtebb területeken kell megvalósítani. Ez egyébként az élelmiszer ellátás és az egészség, közegészségügyi szempontoknak is megfelel, ezért olyan javaslatokat fogalmaztunk most meg, amelyek megteremtik ezeket a kapcsolódási pontokat. Nem büntetnek, tiltanak, hanem az együttműködést ösztönzik a különböző érintett ágazatok között, ideértve tehát nem csak a mezőgazdaságot és az erdészetet, hanem számos egyéb ágazatot is, hiszen tudjuk, hogy a biodiverzitási célokat nem lehet az ágazatok összefogása nélkül megvalósítani. És meg kell keresni ezért a legjobb partnereket, szövetségeseket. Molto. Köszönöm, igazgatór, Köszönöm a hozzászólását és a pontosításokat. Most újra megadnám a szót Dáncsila képviselőnek, hallgassuk meg az ő reagálását, és aztán áttérünk a következő témára. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy figyelemmel hallgattam az összes hozzászólást a kollégák részéről és odafigyeltem arra is, hogy milyen problémákat vetetek föl. Két témát szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy a biológiai sokféleség rendkívül fontos, ezt mindenki hangsúlyozta, és nagyon sok kolléga említette azt az aggályt, hogy a biológiai sokféleség megtartása több terhet ró a gazdák számára. Desz úr említette a Duna régióját, a szülőföldjének a problémáit. Elmondhatom, hogy a Duna delta helyzete eltér attól, mint amit ő leírt, mint amit Delszor leírt hiszen nagyon sok veszély merül itt föl, és már sok faj el is tűnt erről a területről. Közös intézkedésekre, közös megoldásokra van szükségünk, ami minden érintett régió számára megoldást jelent a biológiai sokféleség fenntartása érdekében. Úgy gondolom, hogy több figyelmet kell szentelni erre a témára. Egy vélemény megfogalmazásakor korlátozások vannak, ezért nem tudtam mindent, minden elképzelést leírni ebben a véleménybe. Amennyire lehet, természetesen próbáltam mindent megemlíteni, minden reális kérdést, ami kapcsolódik a biológiai sokféleséghez és az európai mezőgazdasághoz. Elnök, köszönöm. Köszönet minden kollégának az hozzászólásért. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a módosítók benyújtásának a határideje február 7-e, 12 óra. Egy napunk van. Kevesebb, mint egy napunk. Következő napirendi pontra térünk át. A kap vitájához térünk vissza újra. Természetesen ez prioritást élvez idén a munkáink során. Azt a vitát követően, amit az utolsó ülésünkön lefolytatunk, ahol is bizonyára mindenki emlékszik rá, a közvetlen kifizetésekről beszéltünk, és az egységes piacszervezetekről, egységes piacszervezésekről. Most részletesebben meg kell, hogy vizsgáljuk a bizottság javaslatát, ami a vidékfejlesztésre vonatkozik, és a horizontális kap finanszírozási rendeletre. Két előadónk van, Luis Manuel Capulas Santos és Giovanni Lavilla itt is vannak, legalábbis Luis látom, Giovanni Lavia valószínűleg most érkezik. Kedves kollégák, fontosnak tartom, hogy emlékeztesek arra, hogy megfelelő egyensúlyt kell, hogy találjunk a kap első és második pillérek között. A vidékfejlesztési programok rendkívül fontosak, hogy az európai vidékek jellegét meg tudjuk tartani, hogy segíteni tudjunk nekik a kihívásokkal való szembeszállás területén. Úgyhogy már is átadnom Luisnak a szót, hogy számoljon be a jogalkotási javaslatról. Luis, tiéd a szó. Muito obrigado, senhor presidente, caros, caros e caras colegas. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Most jutottunk el a reformok legizgalmasabb, vitatásának legizgalmasabb szakaszába. Olyan témák kerülnek most napirendre, amiről eddig nem lehetett beszélni, mert minden csak közvetlen kifizetés volt. A mezőgazdasági politika azonban két pillérre épül, erről az Európai Parlament döntött, és a, kettő, a két pillér közötti pénzügyi támogatási arány mögötti logika most új alapra helyezhető, ha okosak vagyunk. Eddig mindig kiátszották egymással szemben a két pillért. Nem lehet csak az egyik pillér szempontjából nézni a másikat, hanem végre kívülről és felülről kéne ezt a kettőt nézni. A bizottság nagyon sok új intézkedést javasol, több tucatnyit, és nehéz most a javaslatok többségével nem egyetérteni. Jó, jól előkészített javaslatoknak tűnnek, ezért ezeket el kell fogadnunk. Nyilván mindegyik kapcsán, vagy több kapcsán elmondható, hogy még pontosítani kéne, vagy kicsit módosítani, de szerintem a bizottság jó munkát végzett most és alkalmazta mindkét pillér esetében azokat a megfontolásokat, gondolati modelleket, amelyeket mi is támogatunk. Tehát a bizottság objektívebb pénzelosztást tervez az első pillér kapcsán, a második pillérben pedig úgy tűnik számunkra, hogy amit sokáig elfelejtett, most is elfelejti azonban sajnos, hogy gyakorlatilag Bianco csekket állít ki elvárások nélkül. Tehát az oké, okay, hogy minden tagállami tagállamban a három fő célnak meg kell felelni valamennyi programnak, ez magától értetődik. A második kritérium pedig az eredményorientáltság. Ez azt jelenti, hogy a hatékonyság értékelésének egy rendszerét fel kell állítani. De itt gond van, mert az Európai Parlamentet szeretik kihagyni ebből a játszmából, és nem nagyon volt eddig lehetőségünk részt venni abban a vitában, ami erről szól. Tehát a bizottsági javaslatnak ö, ö, az egyik alaptétel az, hogy a pénzek fele megy az első pillérbe, a másik fele a másik pillérbe, de ez magában még nagyon általános, a tagállamok, amelyek az első pillérhez eh, tartoznak, a problémáikkal főleg a második pillér eh, témáit érintik, és viszont. Tehát ezért mondtam már az elején a felszólalásomnak, hogy a kettőt egyszerre együtt kell szemlélni kívülről és felülről, és ezzel a gondolattal szeretném a saját jelentésünket is egy kicsit gazdagítani, és konkrétan pedig azt javaslom, hogy jó, az igaz, ahogy a bizottság is javasolja, hogy mindkét pillér számára igazságos, kellő háztart, költségvetési támogatás kell, de konvergenciát kell teremteni az intézkedések között, hogy nehogy egymás ellenében hassanak. És ezt tagállami szinten lehet és kell megvalósítani, mert gyakran a tagállamokban vagy az első, vagy a második pillért túlhangsúlyozzák, az egyiket a másik rovására fejlesztik. Tehát ez mindenhol kényes politikai vitákat fog még majd generálni, és Éppen ezért kéne előre leszögeznünk, hogy a kettőt együtt vagyunk csak hajlandók tárgyalni, és ezt a bizottságtól is elvárjuk. És persze a bevonásunkat is elvárjuk. Ha pedig ez nem történik meg, akkor a parlament kénytelen lesz saját kezdeményezést megfogalmazni, és kívülről kikényszeríteni, hogy milyen legyen a pénzeloszlás tagállamok között a hátrányos helyzetű régiók szempontjából is lehet beszélni. A bizottság azt javasolja, a bizottsági javaslat szerint a tagállamoknak kell megnevezni a saját hátrányos helyzetű régióikat. Szerintem ezt így nem lehet csinálni, nem lehet egy szöveget úgy elfogadni, hogy nem tudjuk, hogy mely régiókra fog majd az vonatkozni, tehát hogy a régiókat csak később jelöljék ki. És tisztázni kell még a következőt is, hogy a kockázatkezelés, kockázatmenedzsment hogy működik majd. Mert nehéz belátni, követni, hogy a bizottság milyen mechanizmust irányzott elő olyan esetekre, hogyha valami befutsal. A kölcsönösség miatt ezek az alapok egymást nem segíthetik ki, baj esetén, tehát valószínűleg ö, állami alapokból kell a kockázatot ö, fedezni, ez pedig csak hitelekből lehetséges, és így aztán egyből érzékeny politikai kérdésé válik, hogyha erről a mechanizmusról egyáltalán csak beszélni akarunk, mert tudjuk, hogy a tagállamokban milyen óriási különbségek vannak, sőt a régiók között is ilyen szempontból, tehát finanszírozási, hitelezési szempontból, és ezért szeretnénk olyan kockázatkezelési mechanizmust, ami végrehajtható, amit a, az előadó javasol, az jónak hangzik, de nem biztos, hogy végrehajtható. Tehát jó lenne ezt már most a mai ülésünkön egy kicsit tisztázni, hogy a bizottság milyen kockázatmenedzsmentre gondol, és hogyan lehet a jövedelmeket stabilizálni milyen garanciák lesznek, milyen ö, tartalékok szolgálnak majd erre, és a tagállami közigazgatási rendszereket hogyan támogatják meg abból a célból, hogy a egyre kisebb ö, ö, méretű gazdálkodásokat, illetve a helyi szintű projekteket is kezelni tudják megfelelő személyzettel és pénzekkel. Tehát mindenkinek jutni kell a pénzekből, és ennek bonyolult rendszere lesz. 25%-ról beszél a bizottság, hogy a vidékfejlesztési pénzek 25%-a menjen környezeti célokra. De ennél nincsenek konkrétabb adataink. Ugye azt tudjuk, hogy 5%-ot szánnának a LIDER programra, de mi azt is szeretnénk tudni, tehát a részleteket is szeretnénk tudni, és sok kollégával együtt mi tulajdonképpen jelentést szeretnénk látni, vagy ha kell írni arról, hogy konkrétan ezek a pénzek majd hogyan folynak majd, és mondom, az utóbbi két-három hét tárgyalásai kapcsán a fő kérdésem az, hogy ha elfogadjuk azt, amit a bizottság mond csak úgy, anélkül, hogy a parlament beleszólhatna a folyamatba, akkor elveszük magunktól a lehetőséget, hogy esetleg adott esetben mi nyújtsunk be költségvetési módosítási javaslatot, hogyha úgy látjuk, hogy nem jó az, amit a bizottság javasol. Mert azért ne felejtsük el, hogy ez kemény költségvetési kérdéseket érint, az első-második pillér közötti játszadozás a pénzekkel, és ezt, mint költségvetési hatóság, ami mi bevonásunk nélkül nem lehet lejátszani ezt a partit. Elnök úr, tudja, hogy én erről még többet is tudnék mondani, de most nem akarom monopolizálni ezt az ülést, és a kollégáknak visszadom. Grazie. Köszönöm, Luis. Megkezdjük a vitát. Nagyon sokan kértek szót. Szki képviselője a szó, és ezt követően Paulson elnök helyettesítessék. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Spośród wielu általános megjegyzésem van. Megpróbálok ezek közül kettőt bemutatni, illetve egy kérdést szeretnék feltenni. Úgy érzem, hogy a jelenlegi rendelet tervezet túlságosan nagy hangsúlyt fektet a második pillérre, a kap második pillérjére. Egy új, kompetitív, versenyképes vidékfejlesztési politikát szeretnénk kialakítani, illetve jelentős kihívásokkal kell szembenéznünk. Természetesen fontos a környezetvédelem, illetve az éghajlati változások elleni küzdelem a biodiverzitás megőrzése mellett. Új hálózatokat kell létrehozni, fontos, hogy ezek az ügyek nem álljanak eh, egyetlen eh, fontos aspektusunká. A második pillérben hiányosak a célok, ami a feldolgozási ágazatot illeti, illetve a mezőgazdasági üzemek eh, jelentős struktúrális problémákkal küzdenek. Ez lett volna az első megjegyzésem. Ami a szubszidiaritás elvét illeti, illetve a programozás kialakítását, az igények felmérését, úgy érzem, hogy nagyon fontos, hogy ne tanácsi rendelet alapján történjék ennek szabályozása, hanem a tagországok kezében maradhasson illetve a tagországok fontos, hogy több rugalmasságot kapjanak. Azt gondolom, hogy nem nyerhetünk. Az 5%-os küszöbbel, illetve más programok esetében ez az arány 25%-os, a LIDER esetében 5%-os Végül pedig engedjenek meg egy kérdést. Az akkreditáció felmerülhet-e az elkövetkezendő programozási időszakban a kivizető ügynökségek számára? Köszönöm. Paulson elnök helyettesi a szó, és utána Giancarlo Scottáé. Tak, Oh. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját is. Nem szeretnék részletekbe bocsátkozni. Ahogy Santos elmondta, nagyon sok részletre kell tekintettel lenni a vidékfejlesztés finanszírozásánál. Ehhez társul még az, hogy minden egyes kisebb javaslat fontos, hogy értékelést is nyújtson arról, hogy mindezeknek vannak-e jogalkotási vonzatai, ez azt is jelenti, hogy a teljes jogalkotási eljárás nagyon bonyolult. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a teljes helyzetet kell, hogy megvizsgáljuk az Európai Unióban a teljes képet kell, hogy kialakítsuk. Pénzügyi válság van, banki válság, és ijesztően magas a munkanélküliség, illetve a mezőgazdaság egyre inkább leépítésre kerül. Az én országomban nagyon nehéz, szintén nagyon nehéz a helyzet, mint ugyanúgy, mint három-négy másik tagországban. Nagyon jól működik a népgazdaság, de 20%-os a munkanélküliség a fiatalok körében. Ez pedig különösen súlyos a vidéki térségben. A vidéki térség egyre szegényebbé válik, és egyre gyorsabb folyamatoknak van kinéve. Nagyon fontos, hogy eh, mindezekről ne feledkezzünk meg. Akkor, amikor a vidékfejlesztés finanszírozásáról egyeztetünk, fel kell tegyük azt a kérdést, hogy ezeket a programokat mire lehet használni, hogyan lehetnek ezek a programok eh, tényleges eszköz, hiszen Európában mindez ilyen formában nem folytatható. Nem fogadható el az, hogy a vidéki térségben csak is kizárólag a negatív változásokat érezhetjük a válságból. Nem lehet folyamatosan csökkenti a költségvetéseket. Gondoskodnunk kell arról, hogy minden egyes eurót hatékony módon költsenek el, és fontos, hogy ragaszkodjunk eredeti céljainkhoz. Két-három részletet szeretnék kiemelni. Először is örülnék annak, hogyha megpróbálnánk, és ez nem feltétlenül kapcsolódik a e, vidékfejlesztési programokról, de fontosnak találom azt, hogy a rendelet, amely vonatkozik a mezőgazdaságra, a halászati politikára, hogyan néz ki. Hát nagyon fontos egyeztetni a különböző politikák között, ez többször elhangzott már, tehát meg kell néznünk azokat a lehetőségeket, amelyekkel a gazdák rendelkeznek, a kis mezőgazdasági üzemek annak érdekében, hogy kockázati tőkéhez hozzáférjenek az elkövetkező években nem kapják meg ezt a kockázati tőkét, hogyha kizárólag csak a bankokhoz fordulnak. Itt arról van szó, hogy van-e lehetőség a kreatív folyamatokra, az innovációt értem ez alatt, a saját felelősségvállalás erősítése, a lelkesedés erősítése a vidéki térségekben. Nagyon-nagyon szorgos emberek dolgoznak a vidéki térségekben, és igenis szükségük van a támogatásokra. Két további pontot is engedjenek meg, hogy kiragadjak. Először is, ami az állatjólétet illeti, illetve az állattenyésztést. Sokszor halljuk azt, hogy itt hiányzik a pénz, a második pillér kapcsán is ki kell térnünk az állatvédelmmel kapcsolatban a részletekre, és el kell gondolkoznunk arról, hogy nem szabad megfeledkezni az állatokról. Fontos, hogy bővítsük a tudást erről a témáról, hiszen ez nagyon fontos mind az innovációnál, a foglalkoztatásnál és a további fejlődés szempontjából is, és a téma kapcsolódik a környezetvédelemhez. Ezek azok az ágazatok, amelyek energiát szállíthatnak eh, a hulladékokból. A hulladékgazdálkodás éppen egy nagyon fontos. mert hát nem szabadna olyan növényeket termeszteni, amelyekből aztán energiát nyerünk. Még egyszer meg szeretném ismételni azt, úgy érzem, hogy a mi feladatunk az európai polgárok megválasztott képviselőnek feladata arról gondoskodni, hogy a forrásokat úgy használjuk fel, ami javulást eredményez egész Európa számára. Köszönöm. Grazie. Köszönöm Polszon elnök helyettesnek a hozzászólását. Giancarlo Scotta következik, és utána Renz Garcia. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák! Szeretném felhívni a figyelmüket egy különösen fontos kérdésre, amivel már tavaly októberben is foglalkoztam, benyújtottam egy írásbeli kérdést a bizottsághoz arról a lehetőségről van szó, hogy egy garancia alapot lehetne felállítani a fiatal gazdák számára a kölcsönök garanciájához európai szinten. A megfelelő irányelv 18-as cikke lehetővé teszi mindezt, tehát anyagi és immateriális javakhoz hozzá lehet járulni Európai Uniós szinten. Az egyes mellékletben szerepel egy lista, itt 20%-os arány szerepel a fiatal közgazdák cégalapítása szempontjából. Ugyanakkor a irányelvben szerepel az is, hogy az egyes melléklet alapján kell eljárni, és összesen 70 ezer euró maximális összeg. A 46-os cikk, ami még szintén ezzel a témával foglalkozik, konkrétan a befektetésekre vonatkozik. Az ötödik bekezdésben az szerepel, hogy a befektetések kezd, támadás, támogatások kezdeményez, kedvezményezettei maximum 50%-ban előleg támogatást is kérhetnek a befektetéshez. A bizottság válasza a mi ezen kérdésemre pozitív volt, ez azt jelenti, hogy a közös stratégiai keret szerint a következő 2014-2020-as tervezési időszakban föl lehetne állítani garancia alapokat, illetve hiteltámogató alapokat célzottan a fiatal gazdák támogatása érdekében konkrétan kellene most már a garancia alap felállításáról beszélni közösségi szinten. Sok ösztönző, sok támogatás szerepel az új kapban. Ez ilyenfajta alap felelősebbé tenni a fiatal gazdákat. Grazie. Köszönöm, Giancarlo. Erenc Garcia és utána Kostinger képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kopulosz úrral együtt köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehetünk a KAP reform vitáján. Lenne néhány témajavaslatom, és persze néhány kételjem. Úgy gondolom, hogy számukra itt több probléma körvonalazódik. Például ugye vannak országok, amelyekben nemzeti a biztosítási rendszer, és ö, felmerül, hogy ez egyáltalán működő és versenyképes-e már most is, és lesz-e majd a jövőben, és hogy az EU szintjén is nem javítható-e a helyzet. Ha az EU szintjén beszélünk mindig, akkor a konkrét tagállami helyzeteket gyakran elfelejtjük. Nekünk spanyoloknak fontos, hogy a nemzeti jogalkotások kompatibilitása az európai jogalkotással megteremtődjék. Konkrétan van egy csomó olyan jó spanyol törvény, amely jobban működik, mint az EU törvények. Az Európai Unióban elvileg autonómak a régiók, amelyeknek nagyon sok kompetenciája van, és egyre több, amelyeket a központi kormányzattól megkaptak, és ez azt is jelenti, hogy csak Spanyolországon belül most például 17 különböző fejlesztési szövetség működik, amit valaha a központi kormányzat rendezett el, azt most ez a 17 decentralizált szervezet végzi, és nyilván akkor problémák adódhatnak, hogyha nemzeti terveket fogalmaznak meg, ahol sokféle régió szerepel a végrehajtásban, amelyeknek különbözőek a feltételeik, és a szerveződési rendszerük is. Tehát ezt a problémát is figyelembe kell venni, amikor a hetes cikkről beszélünk, és ebben ezért javasolnánk, hogy a hetes cikkben fogalmazunk meg valamilyen rugalmasságot ilyen értelemben. Aztán még egy témajavaslatom van, nagyon fontosnak érzem ezt. Úgy érzem, hogy a bizottság pont az ellenkezőjét teszi annak, amit tennie kellene, ugyanis a, a termelői szervezetek jó, hogyha létrejönnek, de gyakran korlátozzák ezek kompetenciáit, és ö, pláne a támogathatóságát. Ezért támogatom Koppola úr törekvését a tekintetben, hogy hogyan lehetne ezek érdekében a kis és középméretű vállalkozásokat tömörítő termelői szervezetek érdekében csökkenteni a bürokráciát. A francia kollega láthatóan egyetért velem, hiszen tudjuk, hogy egyes termelői szervezetek elvesztették támogathatósági jogosultságukat az utóbbi időben, már pedig amikor az egyes és a kettes pillér közötti elosztásról beszélünk, akkor itt konkrét érdekek sérülnek, és úgy tűnik, hogy most mindent az első pillérbe akarunk pakolni, sőt maga az Európai Parlament is ehhez asszisztál, ugyanakkor tehát ha mi ebbe belemegyünk, akkor nincs más, aki ezt megváltoztassa. Köszönöm. Kostinger képviselője a szó, és utána Martin Oszlingé. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a magyarázatait néhány nagyon fontos ponton. Még egyszer meg szeretném erősíteni azt, hogy mennyire fontos az első és a második pillér kapcsán az, hogy ezeket ne kezeljük külön, nagyon fontos eh, ezek kontextusba helyezése, ami a második pillérben történő környezetvédelmi és programokat illeti, ez nagyon fontos, különösen ami a zöldesítést illeti, az első pillérben van a országok Európában, amelyek már nagyon sok mindent tettek az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem, illetve mezőgazdaság területén. A jelenleg javasolt greening, tulajdonképpen visszalépés lehet bizonyos tagországokban, és még egyszer utálni szeretnék arra, nagyon fontos lenne azoknál a mezőgazdasági üzemeknél, amelyek hatékony agrár és környezetvédelmi programokban vesznek részt, hogy fontos, hogy ők kivételt képezhessenek a greening szempontjából az első pillérben. A greening intézkedései az első pillérben egyéves intézkedések jelenlegi formájukban, hogyha az üzemek részt vesznek a programokon, akkor ezek 5 éves, több éves programok, és itt a hatékonyság és a fenntarthatóság amellett szól, hogy ők kivételt kaphassanak. Azt gondolom, hogy az önkéntes részvétel bevált a második pillérben, illetve a rugalmasság is, amelyet a tagországokra bíztunk, ez jellemzi a vidékfejlesztést, különösen azért, mert a második pillér intézkedései keretében figyelemmel lehet lenni a különböző tagországi specifikumokra. A partnerségi megállapodásokra térnék még ki, az egyes alapok közötti szerződésekre. Ezek részben pozitívak, hiszen nagyon fontos a kettős támogatás kizárása, a harmonizáció, megvalósítása, másrészt azonban ebben a jelentésben el kell tudni érni azt, hogy a partnerségi megállapodások keretében, illetve a szerződések keretében ne rójunk felesleges plusz terheket az alapokra. És természetesen az egyes alapokkal kapcsolatos határozatok kapcsán politikai mélegelések is állhatnak a tagországok oldalán. A jelentéstevő kitért már arra, hogy az újraértékelés a hátrányos területek kapcsán nagyon kemény munka lesz, ami bennünket élet, és a bizottság információi nem elégségesek, ebben a szakbizottságban már több alkalommal utaltunk arra, Herbert Dorfman volt a jelentéstevő, ezt ő megtette a saját jelentésében is, tehát hogyha nem tudjuk megválaszt, megváltoztatni a jelenlegi intézkedéseket, akkor ezeket azért nem tudjuk megvalósítani, mert nem biztos, hogy ezek a hátrányos területek érdekeit szolgálják. Amik a hegyi térségeket illeti, üdvözöljük a legtöbb javaslatot. A tagországok közül nagyon sokak számára ez középponti elem azért, hogy nagy területekre kiterjedő mezőgazdaságot választ valósíthassanak meg. Ami pedig az állatállományokat illeti a hegyvidéki térségekben, nagyon fontos, hogy ez bekerüljön a rendeletbe. Az innováció, a képzés, a beruházások, olyan területek, ahol további lépésekre van szükség. A bizottság részéről további információkat várunk a megvalósítással kapcsolatban, az üzemeket versenyképessége tennünk, ehhez pedig megfelelő keretfeltételekre van szükség. Scott a kollégám a fiatal gazdák kapcsán már megemlítette azt, hogy a jelenlegi intézkedések az első pillérben nem lesznek elégségesek, és nem fogják tudni a programokat megvalósítani a fiatal gazdák számára. Itt konkrét további javaslatokra van szükség, különösen ami a fiók telepek támogatását illeti, hiszen ez alapvető fontosságú a fiatal gazdák számára. Ami az erdőgazdálkodást illeti, itt további lehetőségek vannak a szintézkedésekhez, például ami az erdészetből származó biomassa alkalmazását illeti, a mezőgazdasági üzemek számára ez lehetőség, és a munkahelyi tényező ebben az összefüggésben nagyon fontos. Köszönöm. Köszönöm Kostinger képviselőnek. Martin Höslinger szó, és utána Rodust képviselője. Ja, Kapula eh, Santos úrnak teljesen igaza van a bizottság. Sok kérdést nyitva hagy, amelyet mi szeretnénk megválaszolva látni, és a parlamenti jelentésbe ezért be fogjuk őket venni. A célok helyesek, amelyek megfogalmazódnak, de az első nyitott kérdés például a rugalmasságra vonatkozik, hogy más programokkal, a strukturális alapokkal milyen kapcsolatot sikerül majd tart, teremteni. Márpedig a vidékfejlesztés gyakran szenved a kapcsolat hiányától, attól, hogy besorolják a saját ö, zárt világába. Tehát ö, az önállóság nem azt jelenti, hogy magára hagyjuk, hanem globálisan kezeljük a pénzek folyását. Van azt a központi kérdés, a társfinanszírozás kérdése a második pilléren belül. Sok tagállamban hatalmas problémákat fog okozni a társfinanszírozás. Vagy úgy kell megváltoztatni a keretet, hogy új prioritásokat fogalmazunk meg, és az EU hajlandó több magasabb arányú pénzt adni, vagy pedig a programok között kell válogatni, de egyszerűen nem lehet egyes tagállamokat, régiókat kötelezni a társfinanszírozásra bizonyos projektek kapcsán. Erre válaszolnunk kell előre erre a nyitott kérdésre. A jelenlegi bizottsági javaslat 25%-ról beszél ugyan, hogy mennyi legyen a második pilléremből a környezeti kiadások aránya, de ez csak egy gondolati mankó, ez még nem biztos és végleges szám. Ez igenis vitatható. Mondhatjuk azt, hogy nincs ennyi pénzünk erre a célra. Mondhatjuk azt is, hogy az első pillérben is vannak ökol, ökoli, ökologizálási célok, tehát erről még érdemes lenne vitatkozni. Oda kéne figyelnünk arra is, hogy a második pillér intézkedései Európában valamennyi tagállamban nagyobb kötelező érvényt kapjanak. Mert nagyon különbözőek a pénzügyi keretek maguk is. Az osztrák kolléga például elmondta, hogy Ausztriában a második pillér programjait nagyon szépen kiépítették és komoly eredményeket értek el. Más országokból azonban azt halljuk, tudjuk, hogy nem figyelnek oda egyáltalán a második pillére. A hátrányos helyzetű régió kérdésében világos, hogy végre elegendő pénzt kellene nekik adni. Ugyanakkor veszélyesnek tartom azt, hogyha az új forrásokról és a régiók jellegéről szóló vitát egyszerre folytatjuk, mert kiátszhatók lesznek egymással szemben. Az új trendek miatt nem hasznos ezt a két kérdést összekapcsolni. Egyesek azt mondják, hogy bizonyos témák nem tartoznak a második pillérbe, például magánbiztosítások kérdése, ezeknek a társ finanszírozása, Ö, azt mondják kollégák, hogy ez nem az EU feladata, és valóban nem biztos, hogy feladata az EU-nak a kockázatmenedzsment, legyen ez a tagállamok feladata. Szerintünk is ez túlzás. Az előadónak azt a véleményét is osztom, hogy, hogyha nincsenek konkrét pénzek hozzárendelve a célokhoz, akkor nincs értelme az egész vitának, ez egy alapvető kérdés. Amíg nem tudjuk, hogy az egyes és kettes pillér között milyen arány lesz, addig vitázni sem tudunk az intézkedésekről. Tehát hozzá kell rendelni a pénzeket a célokhoz, és el kell érnünk, hogy ne legyen kevesebb a eh, Köszönöm Mártin. Roduszt képviselője a szó, utána Dante képviselője. Köszönöm szépen. Kapola Szantos kolléga megközelítésének örülök, azt gondolom, hogy jó irányba mutat. Nagyon fontos számomra egyértelműsíteni azt, hogy továbbra is szükségünk van egy erős második pillére. Az Európai Unióban a legtöbb ember vidéki térségben él, és azt gondolom, hogy ezen módon egyértelműsíthetjük azt, hogy milyen fontos Európa számunkra, illetve az emberek számára, különösen ami a vidéki térséget illeti, megfelelő finanszírozási forrásokra van szükségünk, és hogyha a bizottság nem jelöl meg összegeket, akkor lehet, hogy el kell gondolkoznunk arról, hogy mi írjuk ezt elő. Fontos, hogy ezzel a pénzzel el is tudjunk érni valamit. Fontos, hogy mind a három a legfontosabb európai alapot együtt tudjuk kezelni, ez sok segítséget nyújthat. Fontosnak tartom azt, hogy a vidékfejlesztési alapot saját magunk kezeljük, illetve olyan intézkedéseket eh, adjunk meg, amelyek bizonyos célokra fordíthatóak. Szeretnék néhány gondolatot még megosztani önökkel. Fontos elgondolkoznunk arról, hogy ne kizárólag nyilvános pénzekből történő társfinanszírozásban gondolkozunk, mert tudom, hogy vannak olyan magán érintettek is, akiknek nagyon is vannak érdekes javaslataik arról, hogy a vidékfejlesztést hogyan lehet előmozdítani. Azt gondolom ezen kívül, hogy fontos lehet még arról is elgondolkodni, hogy a természetbeni hozzájárulást is hogyan lehetne a társfinanszírozás részeként tekinteni. A nem beruházási jellegű intézkedések is lehetnek finanszírozásra érdemesek, illetve fontos lenne lemondani azt, hogy az ÁFA finanszírozása újból bekerülhessen a finanszírozási körbe. Amúgy pedig a hátrányos területek értékelésével egyetértek. Úgy érzem, hogy a definíció, illetve a kritériumok, amelyeket az Európai Számvevőség rögzített, nem feltétlenül célra vezet, vezetőek. Az én választókörzetemben is vannak olyan területek, amelyeket hátrányos helyzetű területeknek minősítettek, és ezek nagyon sok pénzügyi vonzattal járnak. Szeretném kérni azt, hogy a líder megközelítést továbbra is támogassuk, továbbra is bővítsük ki, és ezzel jelzést küldjünk arról, hogy a vidéki térséget meg szeretnénk erősíteni. Köszönöm szépen! Grazie Urrik! Köszönöm Urrik! Michel Dantani a szó, utána Reimers képviselője. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék összetett mondani az előadónak, hogy bemutatta a jelentését. Úgy gondolom, hogy a bizottság több opciót nyitott meg a második pillére vonatkozóan, és mi tudunk választani ezek között, hiszen innovációs hitelt javasolnak, egyedi, egyedi piackezelési hitelt javasol, aztán egy egyértelmű keretet javasol az erdőgazdálkodásra, a hátrányos területekre, hegyvidéki területekre és a környezetvédelmére. Egyértelmű, hogy nincs mindenre lehetőség, meg kell nézni az egyes lehetőségek költségét. Nehéz döntést kell, hogy hozzunk, de meg alapozott kell, hogy legyen ez a döntés. A szakbizottságunk már több alkalommal foglalkozott a generációs megújulás kérdésével és a jelenlegi vidékfejlesztés esetén léteznek már eszközök arra, hogy támogatni lehessen a fiatal gazdákat, viszont nagyon kevés ország alkalmazza ezt, gyakorlatilag 6%-os a kihasználtsága ennek. A generációs megújulás kérdése szerintem rendkívül fontos, hogyha a termési kapacitást ma és holnap is biztosítani akarjuk. Az én kérdésem az, hogy annak ellenére, hogy ez alapvetően második pillérbe tartozik, nem kellene letelep, kötelező letelepedési támogató eszköz előírni minden ország számára. Tudom, hogy mindig sokkal könnyebb a nagy gazdaságba becsatlakozni, mint önállósodni a fiatalok számára. Egy elszigetelt gazdász veszélyben van. Hogyha biztosítani akarjuk a jövő mezőgazdasági termelését, akkor viszont támogatnunk kell ezeket a fiatal gazdákat. A hegyvidéki gazdálkodással kapcsolatban a bizottság pozitívnak értekelem, hogy javasolja, hogy a természeti hátrányra vonatkozó támogatást meg lehessen emelni. Ez hasonlít a hátrányos helyzetű területekre vonatkozóval. Viszont hónapok óta kérjük azt, hogy mutassák meg, hogy a rendeletjavaslat konkrétan hogy fog megvalósulni. Dorfman képviselő kollégánk hónapokkal ezelőtt fogalmazta ezt a kérdést meg a jelentésében. A, sajnos a mezőgazdasági szakbizottság soha nem tudott ezzel konkrétan foglalkozni, pedig ez egy nagyon fontos vita lenne, hiszen sokat foglalkozunk a kap jövőjével, viszont pontosításra van szükségünk, méghozzá gyors információra. Az utolsó téma, amit említenék, a kapcsolat a piacszervezéssel, közös piacszervezéssel. A bizottsági javaslatban ott van az úgynevezett mutualizációhoz, vagy kölcsönösségi alap, amit a bizottság így nevez. A közös piacszervezés a termelői szervezetek támogatása, és a második pillérben javasolják, javasolja a bizottság az, hogy a rossz években a korábban elhatárolt nyereséget lehessen kiosztani. Ez az eszköz, ez az intézkedés rendkívül fontosnak tartom a közös piacszervezés témájában, és azt javaslom Luisnak, hogy egy kicsit dolgozzunk ezen együtt, pontosítsuk a szöveget hiszen a fluktuáló piaci szegmenseken kollektív eszközzel rendelkezni rendkívül fontos, egy erős eszköz lehet, és se a gyümölcs, se a tej közös piacszervezés esetében mostanáig ez nem működött. Elnök, köszönöm szépen, Michel. Brita Reimers, és utána Kanyetta képviselő következik. Köszönöm szépen és köszönöm az előadónak is, hogy kérdésekre is lehetőséget ad, és állítólag be leveszi majd javaslatainkat a szövegbe. Sok javaslatot hallottunk ma már, de ne felejtsük el, hogy ki kell egymás között egyenlítenünk az intézkedések hatását a második péléren belül is. Tehát összhangba kell őket hozni, mert a környezeti programokhoz is van szükség beruházásra, és a demográfiai programokhoz is szükségesek a strukturális intézkedések. Mert eh, egyes területeken kihalnak lassan már a gazdálkodók. Aztán eh, az, hogy az iskolásoknak legyen útja az iskolába, az egy dolog, de ha nincsenek már iskolások, akkor hiába építünk ilyen utatok, utakat is már. Tehát a sorrend is számít, a prioritások sorrendje. Ezt ne felejtsük el, tartsuk szem előtt, mert a vidékfejlesztést csak értelmesen érdemes csinálni. Ne felejtsük el azt is, hogy a regionális, a szociális, a halászati alapok közötti nagyobb harmónia megteremtése sürgős cél, és a kérdés pedig, amit szeretnék fogalmazni, ez pedig az, hogy az új társfinanszírozási rendszerben majd figyelembe lehetne -e venni a, a forgó tőke alapokat is, mint lehetséges forrást, mert szerintem ezek bevonásával hatékonyabbá lehetne tenni, és biztonságosabbá az igazgatási, közigazgatási ellenőrzést is, hiszen a kockázat egy részét a bankok vállalnák át, és számolni kell azzal is, hogy mindig lesznek ugye megbukó, becsődölő programok, tehát valamilyen kockázati tőkére is szükség van. Ezt azonban egy forgó tőke alap jobban tudja kezelni, mint egy egy közigazgatási rendelkezésű alap. Mert ha kevés a pénz, akkor azon kell elgondolkodni, hogy hogyan lehetne a kevésből többet kihozni. És ez például egy felvetés, egy kérdés a részemről, amelyről szívesen hallanék még más véleményeket. Grazie, Britta. Köszönöm szépen, Kányéte képviselő, és utána Szekerjeszki képviselője szó. Jó, uh... Köszönöm szépen elnök úr. Szeretnék visszatérni, visszalépni néhány évvel. 2008-ra, amikor Lettországban nagyon súlyos gazdasági válság indult. Lettország egy kétmilliós lakosú ország. A válság miatt körülbelül 200 ezer személy elhagyta Lettországot, hogy munkát keressen más európai országokban. Ez az egy tizede a lakosságnak, és akik eltávoztak, elsősorban ugye aktív dolgozók, fiatalok és vidékiek. Ezért Lettország számára nem csak vidékfejlesztési kérdésről van szó, hanem a nemzetbiztonsági kérdésről és vidékfejlesztésről, hiszen a határterületünk szinte elnéptelenedett, pedig a határterületünk is Európai Uniós terület. Az egyetlen pénz, amire Lettország számíthat a strukturális alapokból és a vidékfejlesztési témákból származó pénzek. Csak ezekre a forrásokra számíthatunk a fejlesztés, vidékfejlesztés szempontjából, ami növekedést okozhat, és amivel új munkahelyeket lehet teremteni vidéken is. Nagyra értékelem az előadónak azt az elképzelését, hogy vizsgáljuk meg az első és második pillér finanszírozási lehetőségeit méghozzá összekapcsolt módon. Lettország esetében ez nem sok mindent fog változtatni, hiszen ha összetesszük ezeket a forrásokat, akkor is még mindig kevesebb pénzt fogunk kapni mint az összes 27 tagállam együttesen. Ezen túl van egy további aggályom is. A két pillér céljai eltérőek. A vidékfejlesztés Lettország számára, és úgy gondolom szinte mindegyik ország számára nagyon fontos, és számunkra az is fontos, hogy a következő időszakban azok a kritériák, amiknek alapján a második pillér működik, azokat felül kell vizsgálni. Amikor a legfontosabb vidékfejlesztési programokról beszélünk, megemlíteném a generációváltás témáját. Néhány évvel ezelőtt Lettországban olyan szerencsések voltunk, hogy a gazdák 18%-a 35 év alatti volt. Viszont a tömeges emigráció miatt a legutóbbi statisztikák szerint ez 6%-ra csökkent körülbelül ezért is Letország nagymértékben támogatja az összes olyan elképzelést, amivel meg lehet erősíteni a fiatal gazdák számára a földhöz való hozzáférést, az eszközökhöz, a tőkéhez való hozzáférést. Végül szeretném hangsúlyozni, hogy 27 különböző országról vagyunk itt, minden az, ezekben az országokban eltérő a mezőgazdaság struktúrája, és ezért a második pillérben a rugalmassági elem fontos mindannyiunk számára. Meg vagyok győződve arról, hogy a mezőgazdasági szakbizottság minden egyes tagja számára a legfontosabb kérdés, hogy a teljes költségvetésről milyen végső döntés fog születni, milyen részletesedést fog kapni a finanszírozásból az első és a második pillér, Remélem, hogy közösen meg tudjuk oldani a források csökkenése által okozott problémákat, és meg tudjuk oldani azt, hogy a Európai Unióban a vidéki területek virágozzanak. Elnök, köszönöm szépen, Kenyete képviselőasszony. Szekerjeszki elnök helyettesé, a szó után a Kádemák képviselője. Myślę, że warto, aby sobie zadawać ciągle pytania. szerettem volna felvetni, hogy mit is jelent a vidékfejlesztés általában. Ez új munkahelyteremtésről szól, infrastruktúráról, környezetvédelemről, biodiverzitásról, vagy pedig eh, inkább eh, mezőgazdasági üzemek fejlesztéséről, esetleg az innovációról szól-e mindez, illetve a magasabb jövedelemről. A második pillér a beruházásokról szól, öntözőren, az öntöző rendszerekről is szó lehet, hiszen ez egy döntő tényező lehet majd a jövőben, ami a vidékfejlesztést illeti. Látok a problémákat több helyen is. Jó lenne használni a bizottság javaslatát, ami a minőségi szempontokat illeti, például az egyfőre vetített GDP-t, Ez a kevésbé jó helyzetben lévő térségekről is szól. Nem vagyok biztos abban, hogy hogyan értelmezzem a jelentéstevő hozzászólását amely a két pillérre vonatkozott. Két eh, különböző célról van itt szó. Az első a régi gazdákra vonatkozik, a második pillérből pedig azokat támogatják, akik vidéki térségen élnek, illetve vidékfejlesztési programokat. Nehéz lenne mindezt számokra és hektárokra váltani. Egy további kérdés is, amikor a biológiai sokszínűségről beszélünk, akkor nagyon gyakran az az érzésem, hogy a biodiverzitást azok használják, akik gyors haszonra szeretnének szert tenni, hogy a biodiverzitás kapcsán nem azokra kell gondolnunk, akik gyorsan szeretnének pénzhez jutni. Van egy további kérdés is. A második pillére vonatkozó rész. Ennek kapcsán felmerül az, hogy ez milyen mértékben kerüljön kapcsolatba a kohézió, kohéziós politikával. A kohéziós politika inkább abban az irányba mutat, amely nagyvárosok környékét támogatja, ezek az innováció központjai, a munkahelyteremtés központjai, de amikor fenntartható fejlődésről beszélünk, akkor nem szabad szem előtt tévesztenünk a vidéki térség fejlesztését sem, hiszen ezek a dolgok összefüggenek egymással. Mi a vegyékfejlesztés helye a kohéziós politikában? Ez egy alapvető fontosságú kérdés. Végezetül pedig Azt gondolom, hogy a vidékfejlesztési elvek nem ugyanazok minden tagországban. intervenció több területe is kiterjed, de nem mindig arról van szó, hogy 15%-ot ide allokálunk, 20%-ot máshova. Visszatérnék az egyik megjegyzésre is. Mindig a sötétben tapogatózunk, ami a költségvetést illeti, hogy ez hogyan nézzen ki. Itt szerint vannak még félreértések, az alapok hozzáférhetőségéről, és itt várhatunk, várhatóak a csökkentések, mind a második pillérben, mind pedig a harmadik pillérben. Ezt a vitát párhuzamosan kell folytatnunk. A nemzeti kormányokkal köszönöm. Köszönöm szépen. Kademar képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni Kapula Santos úrnak a munkát. Én az Agri bizottságnak és más bizottságnak is tagjai vagyok, és közösen, intenzíven foglalkozunk most ezekkel a kérdésekkel, és ez jó is így, mert nagyon sok a különböző szempont, amit egy tető alá kéne hozni. Az első pillér nyilvánvalóan az a pillér, amelynek a jelenhez több köze van. A második pillér, a vidékfejlesztés inkább csak egy vágy, a jövő bemutat. És az Európai Parlament eddig legalábbis gyakran próbálta a tanácsal szemben a második pillér jelentőségét hangsúlyozni, mert az első pillér fontos a tagállamoknak. A második pillér dolgait ki kell kényszeríteni, hiszen a jelenlegi választási időszakon túlmutató célok vannak itt, és a korlátozott költségvetésekből nem könnyű lélekkel költenek a politikusok az ő mandátumukat meghaladó időszak utáni célokra. Tehát nyomás alatt vagyunk konkrétan. Azt jelenti ez, hogy az első pillér ragaszkodik a pénzeihez, és a parlamentnek ugyanakkor az a dolga, hogy a jövő szempontját egyre erőteljesebben behozza a vitába. Remélem, hogy meg tudunk felelni majd ennek a feladatunknak. Köszönöm. Bene, grazie, Köszönöm Kadeva képviselőnek a hozzászólást, valamit csak, és utána Nedelcseva képviselő következnek. Ja, również chcę podziękować. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm az előadónak a, a szöveget, mert szerintem jól belement a részletekbe, amikor a bizottsági javaslatot értékelte. Lenne több megjegyzésem is. A második pillért kéne alapul tekintenünk szerintem is. Amikor a beruházásokról, az élelmiszerfeldolgozásról beszélünk, akkor az egész Európai Unió, az emberek a közösségi szempontjából kéne vizsgálni a mezőgazdaságot. Egyes termelőknek van pénze, kapnak pénzt a beruházásokra, más régiók termelőinek pedig csak szociális problémáik vannak. Tehát igazságtalan a helyzet, egy üvegház építésére egyik régióban van pénz, máshol szinte lehetetlen. Ez torzítja a versenyt, és ugyanez érvényes az élelmiszerfeldolgozási ágazatra is. Tehát több közösségiesített politikára intézkedésre lenne szükség, jó értelemben véve. A második pillérről a fejlesztés, a jövő zálogáról beszélünk, de azért fogalmazzunk körültekintően. Egyes régiókban komoly beruházások történnek a második pilléren belül, és szinte túl sok beruházás. Ezt is azért kontrollálni kell, a bizottságnak oda kell figyelnie, hogy ne történjenek ilyen vágy, ne valósuljanak meg vágyprojektek értelmetlenül. És nyilvánvaló, hogy Lengyelországban és más országokban is bizonyos intézkedésekben és ből szinte azt mondhatjuk, hogy túl sok pénzünk van projektekre, gépeket ugye lehetne venni, de nem biztos, hogy ez a jó intézkedés, a jó program. Más területeken pedig egyáltalán nincs pénz és a jövőbe nem tudunk beruházni. A biodiverzitás védelme, a természetvédelem kell, hogy a felülről jövő európai célok legyenek, de meg kell őrizni a rugalmasságot a tagállamok, a régiók számára, hogy milyen strukturális változtatásokat kívánnak hajlandók hosszú távon tervezni, végrehajtani. Mert azért mégiscsak nagyon különbözőek a tagállamok, a tagállami feltételek, és ahhoz, hogy vissza lehessen mondjuk egy régióba, egy országba az embereket vonzani, ahhoz más eljárásokra van szükség, mint egy másik országban. Az úgynevezett megfelelő feltételek nem ugyanazok az, azon potenciális vándorlók számára, akik életformát akarnak váltani. és nem ugyanazt jelenti a jó termelési szint az egyes ágazatokban. Tehát óriásiak a különbségek a tagállami élethelyzetek között. Ami pedig a beruházásokat illeti, szerintem az lenne az ideális, hogyha kéz a kézben együttműködnénk azok, akik a kohéziós politikával foglalkoznak, és azok, akik a közigazgatásban, az infrastruktúra fejlesztésben, az iskolaépítésben, az egészségügy biztosításában, egészségügyi szolgáltatások biztosításában érdekeltek. Mert ezek a szolgáltatások nagyon különbözőek a, a városi, a vidéki térségben, az egyes országban pénzigényük is különböző. Köszönöm Marian Edelcseva, és aztán Glattenfelder kolléga. Благодаря, господин председател. Аз също най-напред бих искала да поздравя докладчика. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Kapulus Santos képviselőnek. Meg kell határozzuk a közös céljainkat, és az is nagyon fontos, hogy levonjuk a tanulságokat a korábbi tapasztalatok alapján. Engedjék meg, hogy Bulgária néhány konkrét problémáját említsem. Először is az erdőgazdálkodási intézkedések. Az a pénzügyi eszköz, amely ezt a szektor támogatja, illetve nemzeti program is fölállt a vidékfejlesztés keretei között az erdőgazdálkodást célozva. Ezért fenntartható erdőgazdálkodási célokat tudtunk meghatározni. Bulgáriának a területét több mint 76%-ban erdő fedi, és ennek nagy része állami tulajdonban van. Emiatt nem tudunk támogatást kérni a vidékfejlesztési programokból. Ennek következményeként számunkra nem pozitív, nem működik a program, nem tudjuk alkalmazni ezeket az eszközöket, és nem tudjuk megszerezni a számunkra szükséges finanszírozási eszközöket. Hogyha egész Európa területére vonatkozóan vizsgáljuk az erdőgazdálkodás kérdését, akkor Számunkra fontos, hogy a hogy ezek az intézkedések az erdőgazdálkodás esetében az állami tulajdonú erdőkre is érvényesek lehessenek. A következő téma a kockázatok kérdése. Szeretnék visszatérni arra, amit a kollégák említettek. A különböző eszközök, specifikus támogatásra vonatkoznak a 78-as rendelet 68-as és cikke alapján működnek ezek az eszközök. Ugyanakkor ezek nem új eszközök, nem új kockázatkezelési eszközök. Szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy ez a támogatás csak kevés tagállam esetében működik. És valójában a mezőgazdaságon kívüli szektorral foglalkozó gazdákra vonatkozik mindez. Hiszen a 68-as cikk alkalmazásának a feltételei nem találhatók meg a új kapreform megfelelő intézkedései között. Az eljárás csak bonyolultabbá válik, ahelyett, hogy egyszerűsítésre kerülne sor, ahelyett, hogy csökkenne az administratív teher. Ez egy plusz problémát fog jelenteni a gazdák számára. A tagállamok számára ez tényleg csak bonyolítja a helyzetet. Szeretnék a második pilléres befektetésekkel, ruházásokkal is foglalkozni. Javasolnám, hogy vizsgáljuk meg a, azt, hogy van-e lehetőség szélesebb hatály alkalmazására, vagyis, hogy az állattenyésztés, az állattartás is szerepelhessen itt a hatályban. Bulgária számára ez különösen fontos lenne. Úgy gondolom, hogy az állattenyésztés kulcsfontosságú szektor, erre is oda kell, hogy figyeljünk. Az bizottság által javasolt 5%-os arányra is szeretnék kitérni. Ezzel kívánják garantálni a hatékonyságát az egyes intézkedéseknek. A bizottság 5%-os arányt javasol, Viszont a következő a kérdésem, és előttem is több kolléga már felvetette ezt a témát. Ez az 5 százalék, illetve a mechanizmus nem fogja megnehezíteni az eljárást, nem jelente majd új adminisztratív eljárást, új terhet, valamint az ellenőrzési kritériumok nem lesznek sokkal nehézkesebbek. lehet, hogy éppen akadályokat állítunk föl, ahelyett, hogy egyszerűsítenénk a munkát. Grazie. Köszönöm, Maria. Gladfeder képviselője szó, és utána megkínez képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EU 2020-as stratégia célul tűzte ki, hogy minden európai alap kiadásainak 20%-át a klímavédelem céljaira fordítsák. Ezen belül az energiatakarékosságra, az energiahatékonyságra és a megújuló energiákra is. Az előttünk fekvő rendelet tervezetnek a szövege viszont egyáltalán nem biztosítja azt, hogy a tagállamok ezeket a forrásokat a vidékfejlesztési alapból legalább 20% erejéig tényleg ezekre a célokra fogják fordítani. Ezért az a véleményem, hogy a bizottságunknak arra kellene törekednie, hogy az energiatakarékosságra, energiahatékonyságra és a megújuló energiákra a vidékfejlesztési kiadásoknak legalább a 20%-át kell, kelljen majd költeni. Ez részben azért lenne fontos, mert a mezőgazdasági termelés és az élelmiszer előállításának egyik meghatározó tényezője az energiaköltség. Erről az elmúlt hetekben fogadtunk el egy kiváló jelentést Bové kollégának az előterjesztésében, aki leírta, hogy milyen nagy mértékben növekedett az elmúlt időszakban az inputokon belül az energiaköltség. Ezeket a költségeket nagy mértékben tudnánk csökkenteni, ha a gazdákat, illetve az élelmiszerfeldolgozókat segítenénk, hogy hatékonyabb energetikai megoldásokat alkalmazzanak, vagy megújuló energiákat vegyenek igénybe a mezőgazdasági termelők költségé, jövedelmét nagymértékben növelni, ha részeseivé válhatnának a megújuló energiák termelésének. A megújuló energiák meghatározó részét a vidéki térségekben lehet előállítani. De nem csak a mezőgazdasági termelőknek és az élelmiszeriparnak kellene támogatást nyújtani, hanem a helyi önkormányzatoknak is, hiszen a helyi iskolákat, közintézményeket, például sokkal jobban lehetne megújuló energiákkal fűteni, mint orosz gázzal. Éppen ezért úgy vélem, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell. És még ide tartozik a klímaváltozás hatásainak a kérdéséhez az öntözésnek a kérdése. Meggyőződésem, hogy új öntöző kapacitások kiépítéséhez is támogatást nyújtanunk, mert Európa jelentős részén a szárazság sokszor okoz gondot. Ha fejlesztenénk az öntözést, új öntözőkapacitásokat hoznánk létre, azzal nem csak a gazdáknak a jövedelmét tudnánk növelni, hanem a termelés biztonságát is javítani tudnánk. Glattenfelder. Köszönöm, köszönöm képviselő. Megginez képviselő, és utána Vacsevovszki elnök helyettes zárja le a vitát. Chairman, um, I'll be... Köszönöm szépen, rövid leszek, és elnézést kérek az előadótól, hogy nem voltam itt, amikor beszámolóját tartotta, de mégis kér kérdést felvetnék. A 29 és 30-as bekezdéssel kapcsolatosak ezek a klímaváltozás elleni harccal összehangba hozható mezgazdasági tevékenységgel. A bizottság a zöldítés kapcsán beszél ezekről. A második pont pedig egy érdekes kérdés, amelyről azonban kevés még a tudható részlet, az Európai Innovációs Partnerségek kerete, hogy ebben milyen szerep juthatna a termelőknek. Az utolsó reformok során már volt ilyesmiről szó, de valahogy a tagállamok között, a bábák között elveszett a gyerek. Szerintem ezt a gondolatot érdemes lenne föleleveníteni, annak idején is már a termelők attól aggódtak, amiatt aggódtak, hogy a nekik ö, jutatott pénzek strukturális ö, ö, alapokból felemésztődnek a tanácsadói költségekre, és ez a téma továbbra is aktuális. Hola, Köszönöm. Bacsavoszki elnök helyettesi a szót, tessék. Dziękuję, panie przewodniczący, bardzo krótko. Köszönöm szépen a szót, rövid leszek. mindkét pilléről, a zöldítésről beszélnék. A bizottsági javaslatok új kötelezettségvállalást jelentenének a zöldítési célok elérése érdekében. Nem volt számomra egyértelmű, hogy ezt milyen szerződéses alapon fogalmazza meg a bizottság, ezért elolvastam az érvényes szöveget, és azt mondja ki, hogy a közös agrárpolitika célja a mezőgazdasági termelés hatékonyságának növelése, az árak ö, szinten belül tartása, és így tovább. De jelenleg ö, új kihívásokkal szembesülünk, és úgy tűnik, hogy a szerződésekben nincsen kitétel arra, hogy, hogy milyen alapon lehetne zöldíteni a mezőgazdaságot, vagy miért lenne a mezőgazdaságnak feladata a klímaváltozás elleni harc. Ez legalábbis a szerződésekben nincsen benne. Tehát itt gyakorlatilag, itt most szerződést írunk, én ugye jogász vagyok, és lehet, hogy túl merevben képzelem ezt el, de ezek a javaslatok szerintem túlmutatnak egyszerűen a szerződéses kereteken. Bene, grazie. Köszönöm Vacsavaszki elnök helyettesnek. Érdekes, intenzív vitát folytatunk. Gyakorlatilag a jelenlévő összes kolléga hozzászólt a kérdéshez. Mindenkinek köszönet, és Louise feladata nem lesz könnyű a vitát követően. Most a bizottságnak adom meg a szót. A bizottság részéről kettő képviselő van jelen, Pléva és Suzuba kollégák. Döntsék el önök, hogy ki szól hozzá először a témához. Köszönöm, elnök úr. Először is a fontos kezdő vita során amit a kapról folytatunk, szeretném már is elővezetni, hogy a bizottságnak rendkívül fontos lesz, hogy minden pontosítás, minden technikai infor- információt biztosítson a szakbizottságok számára. Örömmel hallom, hogy sok témában nagy az egyetértés. A bizottsági javaslat és az európai parlamenti képviselők véleménye nagyban átfedi egymást. Három témát szeretnék említeni, és ezt követően José Szuvatú kollégámnak adom át a szót, ő más kérdésekkel fog foglalkozni. Először is a vita elején merült fel egy kérdés, a második pilléres pénzek elosztása. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a bizottsági javaslat szerint a második pilléres pénz elosztása objektív kritériumok szerint történik, és teljesítést követően, vagyis a tagállamok közötti folyó pénzelosztásról van szó. A hatástanulmányban szerepel a listája az objektív kritériumoknak, például versenyképesség, indikátorok, mezőgazdasági terület, munkaerő, tevékenység, stb és a fenntarthatósági kritériumok is itt szerepelnek. Természeti eh, hátrányos területek, aztán a Natura 2000 területek, erdők és eh, legeltetés. Szeretném azt is elmondani, hogy a kohéziós komponenset is figyelembe fogjuk venni, elsősorban a lakosság kérdését. Elhangzott egy megjegyzés arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne jobban felhasználni a második pilléres pénzeket, és hogyan lehetne megkönnyíteni a pénz felhasználását méghozzá hatékony módon a tagállamok számára és a gazdák számára. Fölmerült konkrétan a társfinanszírozás témája is. Ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy a bizottságnak is ez a szándéka, hogy a pénzek felhasználása a lehető leghatékonyabb legyen, és ezért a bizottság szándékai szerint olyan régiókban kell felhasználni ezeket a pénzeket, amelyek leginkább rászorulnak a támogatásra. Magas társfinanszírozási szintet javaslunk, a legfejletlenebb területeken. 85% a korábbi 50, illetve a többi régióra érvényes 50%-kal szemben. Ez jó példa arra, hogy hogyan szeretnénk támogatni a pénz felhasználását. Fontos azt is megemlíteni, hogy a társfinanszírozás nem lehet megkerülni szubszidreitás és osztott menedzsmentre hivatkozva. A kedvezményezetek hozzájárulása is fontos. A köztulajdonú alapok felhasználásának elszámoltathatósága szempontjából. A gazdák számára az is pozitív változást jelent, amit a bizottság javasol a pénz felhasználás területén, hiszen jelenleg nincs semmilyen olyan intézkedés, az egyszerűsített költségek elszámolására vonatkozóan. A jelenlegi általános szabály az, hogy a támogatás kifizetése számlák alapján történik. A 2013-as egyszerűsít intézkedések követően standard egységköltség alapján, általány szerint egészen százezres köztámogatásig ki lehet majd fizetni, illetve másfajta százalékban meghatározott általány kifizetésre és lehetőségre ezt konkrét költségkategóriák esetén. Továbbá részleges költségtérítésre is lehetőség lesz közvetett költségekre vonatkozóan a következő módon általánként a elfogadott közvetlen költségek 20%-áig, illetve meglévő módszerek alapján egy megfelelő általány számítás keretében is. Mindez egyszerűsíteni fogja a jelenlegi javaslat szerint az elszámolást és a támogatáshoz való hozzáférést a gazdák számára. Egy másik kérdés a hátrányos területek témája az osztott a jelenlegi tagállami térképek, hátrányos helyzetű területekre vonatkozó térképekre is vonatkozott egy kérdés. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy most folyik a munka, az együttműködés a tagállamok és a bizottság között. A tagállamok 8 biofizikai kritérium alapján készítik elő az új térképeket. Néhány tagállam már véglegesíteni tudta a szimulációt, és kész javaslat talált elő. De vannak olyan tagállamok, amelyek a munkát még nem zárták le. Sőt, vannak olyan tagállamok, amelyek az új hátrányos helyzetű területek térképét már az internetre is föltették, a honlapjukra, viszont vannak olyan tagállamok, amelyek a köztes eredményeket nem agadják közételni. Több okból, többek között szerzői jogvédelmi kérdések miatt is. Emiatt most csak annyit tudok mondani, hogy nagyon szoros az együttműködés a tagállamokkal. A tagállamok tulajdonában vannak ezek a dokumentumok. Úgyhogy amint a tagállamok megállapodásra jutnak, illetve engedélyt kapunk tőlük, közé tudjuk tenni ezeket az információkat. Most viszont a kollégámnak adnám át a szót, hogy további témákra térjen rá. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném azzal kezdeni, hogy valóban Számos megjegyzés utalt azokra az aggályokra itt a szakbizottságban, amelyek felmerültek a téma kapcsán. Ez pedig mindezzel kapcsolatos, hogy hogyan lehet integrálni a különböző aspektusokat a vidékfejlesztési politika keretein belül. Felmerült ez a kérdés, hogy mi, mit is jelent a vidékfejlesztési politika a kap. Három fő célt egyesít, ezt a két pillér egyesíti. Egyrészt az élelmiszer előállítás, másrészt a természeti források fenntartható kezelése, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, ez pedig a harmadik legfőbb cél. Nagyon fontos a kiegyensúlyozott cél megvalósítás. A kap választ ad a két pillérre, ezek nagyon szoros kapcsolatban állnak egymásban. A greening kapcsán, az első pillérből, ez pedig a fenntartható vidékfejlesztési célokat is jelenti a mezőgazdasági termelésben A kap jövője az Európa 2020-as stratégia kereteiben óriási jelentőséggel bír, és a kap válaszol az Európa 2020-as cél megvalósításokra, különösen ami az innovációt illeti, az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, az energetikai kérdéseket, illetve a munkahelyteremtést illetve a lakosság megtartását a vidéki térségben. A gazdák eh, véleményét több képviselő is kihangsúlyozta ebben a körben. A vidékfejlesztési hat prioritáson belül hozzá szeretnénk járulni, mégpedig jelentős mértékben a kirekesztés elleni küzdelemhez, munkahelyek elvesztése elleni küzdelemhez, különösen a vidéki térségben. Fontosnak tartjuk itt a munkahelyek megtartását. Fontosnak tartom a kihívások szem előtt tartását a két pilléren belül, mint említettem az Európa 2020-as stratégia kapcsán. A második pillér a többi alappal együtt nagyon fontos elemét képezi ennek a stratégiának. És ezek az alapok hivatottak a tematikus célokat megvalósítani, amelyek egyenes összefüggésben állnak a hat kiválasztott prioritással, amelyet a vidékfejlesztési politika megjelölt. Az innovációt szeretném elsősorban kiemelni, a minőségi célokat, a tematikus környezetvédelmi célokat, éghajlati célokat, a szén használatának csökkentését, illetve a természeti erőforrások hatékony használatát. A három demokratikus céllal együtt szeretnék emlékeztetni a két prioritásunkra a környezetvédelmi célok keretében. Elhangzott egy megjegyzés ezen célokkal kapcsolatban, hiszen nagyon fontos itt is a fenntartható kezelés, illetve a fenntartható politika megvalósítása a mezőgazdasági politikában is. Tehát fontos, hogy ez a mezőgazdaság fenntartható maradjon. Ezen kívül szeretnék emlékeztetni még egy további célra is, két eszköz kapcsán, amelyek a következőek. A négy közös stratégia egyrészt, illetve az öt alap. A partnerségi kapcsolatok kialakítása, ezzel kapcsolatban is hallottunk megjegyzéseket. Az első kapcsán el szeretném mondani, hogy itt egy tisztázás segítő eszközről van szó. Arról, hogy mik is a kulcsfontosságú elképzelések az alapok kapcsán, annak érdekében, hogy az érintett alapokat optimálisabb módon lehessen kihasználni a különböző politikai célok érdekében. Ha megnézzük a négy stratégiát, akkor fontos látni azt, hogy ezek hangsúlyozzák a kulcsontosságú akciók jelentőségét, és fontosnak tartjuk a kedvezményezettek kapcsán, hogy ezeket az alapokat egységesen kezeljük, és ne egymástól szétválasztva. Fontosnak tartjuk ezen kívül a közrész affektív használatát. A partnerségek kapcsán pedig el szeretném mondani azt, hogy ezek az eszközök egyesítik a különböző hozzájárulásokat, biztosítják a koherenciát, és ha megnézzük az összes alapot, akkor ezeknek mind-mind megvan a saját egyéni jellegzetessége, és ezek reagálnak a 2020-as stratégia egyes részekre. Elnézést, elnök úr, hogy ilyen sok részletre tértem ki, de mindez segíthet bennünket a további vitában is nem szabad a vidékfejlesztési politikára, mint egy puzzle szétszórt részreire tekinteni. Nagyon fontos, hogy ezt összhangban lássuk. hiszen mindegyik prioritás érinti az összes alapot, ezek határokon átnyúlnak az alapok kapcsán, hiszen egy olyan prioritás, amely az éghajlatváltozási célokat érint, és szintén érint más célokat is, például az, az innovatív elemekkel is összefüggésben van, hiszen nagyon fontos, hogy ezeket a prioritásokat ilyen összhangban lássuk. Hiszen ez a az élelmiszerlánc megszervezésében is segíthet, illetve a különböző tényezők megfelelő megszervezésében, helyi szintjén is. a környezetvédelmi és egyéb prioritások kapcsán. Szeretnék konkrét válaszokra is kitérni. Egy olyan paraméterről szeretnék beszélni, amely a készleteket eh, érinti, a teljesítési készleteket, ez az 5%-ot jelenti. Számos képviselő kitért erre. Ez egy olyan eszköz, amely eszköz annak érdekében, hogy a tagországban tartsunk meg 5%-ot, tehát a borítéknak az 5% a tagországban maradjon. Minden egyes program kapcsán jelentene ez 5%-ot illetve hogy ezt a százalékot később allokálhassuk más célokra. A helyzet felmérése után. Hiszen 2016. Eh, december 31-ig eh, szól ez a program fontosnak tartjuk annak megvizsgálását, hogy mi áll egy adott program man belül, és hogyan lehet ezeket hatékony módon megvalósítani. Ami a kockázatok kezelését illeti, mi nem szeretnénk fizetni az alap létrehozásáért. A program tervezés alapja egy stratégia, ezt követi a prioritás, több képviselő a rugalmasságra, és így lehet kiválasztani a legmegfelelőbb projekteket egy megfelelő elemzés keretében. Miért is nem hozunk létre tőke alapot? hiszen a program finanszírozását, kap, finanszírozása kapcsán úgy kell ezt kialakítani, hogy az összes prioritás előtérbe kerülhessen. Ezekkel az alapokkal kezdjük tehát, és azt kérjük a tagországoktól, hogy a prioritásaik közé csoportosítsák ezeket a célokat. Vannak olyan intézkedések, amelyek bizonyos prioritások köré csoportosulnak, és más intézkedések, amelyek pedig más prioritások köré. Az agroélelmezési ipart mi nem fedjük le, kizárólag a mezőgazdaságot, a 18-as cikkely előirányoz olyan intézkedéseket, amelyek a kereskedelembe bocsátásról szólnak, illetve az átalakításokról. A mezőgazdaság a fő szempont, és nem az átalakítás. Támogatjuk az innovációt is, hiszen az első pillérből ezt át szeretnénk tenni a második pillérbe. Mindazt, ami a decappingből marad, a második pillérből szeretnénk 100%-ban finanszírozni. Az állat jólét, állategészségügy szintén elhangzott. Jelenleg mi is támogatjuk ezt a nemzeti jogszabályozásokon felül. Ami pedig a greeninget illeti, ez a téma is elhangzott. A greening hol is helyezkedik el a két pillér között? Hát a második pillérben van ennek a helye, mindaz, ami a baseline-on túl található. és a mezőgazdaságra vonatkozó nemzeti szabályozások is ugyan ide tartoznak. Tehát azok a feltételek szerepelnek mind a között, ami az első pillérben is már megtalálható volt. termelői szervezetek, és hogyan lehet megfelelően csoportosítani úgy, hogy a termelői csoportosításnak is ez megfeleljen. A második pillérben fizetjük a vállalkozás megkezdését bizonyos gazdálkodó csoport számára. Viszont a gyártói előállítói, előállítói csoportosítást ugye egyeztetni kell a 36-os cikk szerinti együttműködési intézkedésekkel. Ez lehetővé teszi azt, hogy közös piaci stratégiát lehessen fölállítani, és ki lehessen bővíteni a hatályt, és figyelembe lehessen venni olyan dimenziókat is, amelyek Egyébként dead weight válnának. Ugye ez egy olyan hátrány, amire nagyon odafigyel a számvevőszék. Nem tudtam minden témára még reagálni. Elnök úr, ha megengedi, akkor folytatnám. Néhány percben. Köszönöm. Mit is akartam még mondani? 25% kérdése. A szövegben nem szerepel, elnök úr, ez igaz. Nem szerepel a szövegben, de le van fedve két prioritással, amelyik a hat prioritás között föl vannak sorolva. Úgyhogy Igazából olyan prioritásokról van szó, amelyek érvényesek a vidékfejlesztés témájában. A természeti hátrányos helyzeteknél fakultatív lehetőség van, vagy az első pillérből történik a kifizetés, vagy a másodikból, vagy pedig olyan kifizetés lehet érvényes számukra, amely hegyvidéki területekre specifikusan vonatkozik, specifikus hátrányos helyzetnek tekintve azokat. De szeretnék utalni egy dologra, ha megengedi, elnök úr. A tematikus program keretei között, ami a rendelet 8-as cikkében van leírva, szerepel az, hogy lehetőséget adunk a rendelet 5 és melléklete alapján érvényes támogatás keretei között tematikus programok felállítására. A tematikus programok célja az, hogy egy stratégiába illeszkedjenek, azért, hogy meg lehessen akadályozni azt, hogy magasabb támogatást csak kaphasson egy kedvezményezett a normál gyakorlat szerinti 50%-nál 20%-kal többet kapjon. Ezek az intézkedések érvényesek a hátrányos területekre, a hegyvidéki területekre, hiszen ezeknél tematikus programok lesznek érvényesek. Pillanatnyilag ennyit szerettem volna mondani. Úgy gondolom, hogy minden témát sikerült említenem. Elnök, köszönöm szépen! Elnök úr, még elmondanám azt, hogy rendelkezésükre állunk, két oldalon is tudjuk egyeztetni a kérdéseket bármelyik képviselővel, bármilyen technikai kérdésre, ha kíváncsiak, és a, bármilyen témára, amit én most nem említettem volna, akkor rendelkezésükre állunk. Elnök, köszönöm a bizottság képviselőinek, köszönöm, hogy részletes adatokat, információkat adtak számunkra. Fontos, hogy a találkozóink során a bizottság segítsen minket, segítsen minket megérteni abban, hogy hogyan is kell értelmezni az egyes képviselők megjegyzéseit. Luis, most tiéd a szó, kérlek, hogy szintetizáld a megjegyzéseket, már csak azért is, mert még van egy napirendi pontunk, sőt, az követően koordinátori ülésünk is lesz. Luis, tiéd a szó. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fiquei muito satisfeito com... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megelégedésemre szolgál ez a mostani vita, hiszen egyrészt van egy jó technikai javaslat előttünk a bizottság részéről, és a bizottság kiváló technikai munkát végzett a javaslat előkészítése során. A rendelet, vidékfejlesztési rendelet sokkal specifikusabb, mint a közvetlen kifizetések témának leírására. Viszont vannak még megoldandó politikai kérdések, remélem, és állok elébe, hogy együtt dolgozok a kollégákkal, a frakciók árnyék előadóival. A következő napokban informális, intenzív kapcsolatot fogok fölvenni az érdekeltekkel. Most zárok le néhány bekezdést, mert végső erős megfogalmazást szeretnénk majd a parlament elé vinni. Számomra az fontos, hogy a parlament a két intézmény előtt egy megalapozott, határozott véleményel álljon elő, szöveggel álljon elő, hiszen csak így tudjuk megvédeni az érdekeinket, a véleményünket. Meghallgatva a kollégák fő aggájait, biztos vagyok abban, hogy könnyen tudunk majd kompromisszumos megoldásokat találni. Persze sok mindent még tisztázni kell, sok olyan kérdés van, amit még meg se tudunk kezdeni, hiszen a bizottságnak vannak elfogadhatatlan javaslatai pontosan most, amikor nagyon eh, nehéz helyzetben vagyunk, a klímaváltozás eh, helyzete is aggályos, ezért nagyon fontos, hogy erre, ezekre a kérdésekre megfelelő választ tudjunk adni. Ezt csak példaként említettem volna, mint olyan témát, amiről még sokat kell beszélnünk. Minden esetre úgy gondolom, hogy kompromisszumos megoldást fogunk találni. Még egyszer köszönet minden kollégának a kérdésekért, megjegyzésekért, és figyelembe fogom venni az összes megjegyzést. Elnök, gyorsan térjünk át az utolsó napi rendi pontra. Kap finanszírozása, irányítása és nyomon követése. Már is átadom a szót Giovanni Laviának, és ezt követően vitát folytatunk a témáról. Remélem, hogy minél előbb le tudjuk ezt zárni, mert koordinátori ülésünk is lesz. Tiéd a szó, Giovanni. Köszönöm, elnök úr! megpróbálok szintetikusan fogalmazni, már csak azért is, hogy több idő legyen a vitára, hiszen a vita a lényege, a vitával lehet gazdagítani azt a munkát, amit most végzünk. Természetesen le is fogjuk írni jelentés tervezetünket, és a bizottság tagjaihoz el fogjuk juttatni. A jogalkotási, jogalkotási az Európai Bizottság részéről Három fő funkciót lát el. Eh, működés, kezelés és nyomonkövetés a jövőbeni kap tekintetében. Ezeknek a funkcióknak a lényege, hogy egyrészt mechanizmusokat kell meghatározni azért, hogy a kap hatékony legyen, figyelembe véve megfelelően a határidőket, azokat a tartalmakat, amelyeket eh, a három jogalkotás, három jogalkotási javaslatban még ki kell dolgozni. A mostanáig lefolytatott egyeztetések során az Európai Bizottsággal és a az érdeket felekkel egyeztettem, és felhívták a figyelmemet néhány olyan témára, ahol még aggályok merültek föl tömeges mértékben, és amely témákra nagyon is oda kell, hogy figyeljünk. A rendelkezésre álló idő korlátozása miatt jelenleg most csak néhány ilyen témát szeretnék említeni. Azért, hogy több idő legyen az eszmecserére a kollégákkal, és hogy meghallgathassam a minél több képviselő véleményét, amit természetesen majd be tudok építeni a dokumentumba, amit el fogok készíteni. Az első téma kötelezően a finanszírozás, a kap finanszírozása forrás mennyiség szempontjából is a következő tervezési időben rendelkezésre álló források tekintetében, illetve a mechanizmusokra vonatkozóan is, és a költségvetési kapcsolatok tekintetében, ugye, ami még nem végleges, a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan. Kezdetektől fogva elhangzottak olyan agályok, amelyek a pénzügyi keret elfogadásának idejére vonatkozik, illetve a források mennyiségére, a kap rendelkezésre álló források mértékére vonatkozóan, hiszen ez mind befolyásolni fogja magának a kapnak a tartalmát. Hiszen ezek a források szorosan kapcsolódnak azokhoz a vállalásokhoz, amelyeket a gazdáknak meg kell tenniük, és be kell tartaniuk a teljes tervezési időszak során. Egy második számomra fontos téma, amire szeretném felhívni a kollégák figyelmét, hogy nem jutott megállapodásra a bizottság és a tanács a korábbi rendelet keretei között a Lisszaboni szerződéshez való úgynevezett igazítás témájában. A delegáció, az Európai Bizottság delegálási és hatásköri kérdéseire vonatkozik ez. És mindaddig, amíg nem születik megállapodás e tekintetben, ugyanazokat a témákat veti föl az új rendelet is komplexebbé és nehezebbé válik majd a rendeletnek az elfogadása. Ezért elkerülhetetlen, hogy minél előbb megállapodásra jusson a tanács és a bizottság, illetve lezárodjon a Lisszaboni szerződéshez való igazodás időszaka, hiszen ez adja meg a lehetőséget arra, hogy gyorsabban tudjunk előre lépni a többi témában. És muszáj arra is emlékeztetnem mindenkit, hogy a bizottság és a plenáris elé kerülő szerződéshez való igazodási dosszié tekintetében a szakbizottságunk már véleményt mondott, viszont ezek természetesen az új jogalkotási tervezetben nem szerepelnek. Utalnék például egy még mindig nyitott kérdésre a szerződéshez való igazodás keretei között. Olyan országok témáját említeném, ahol regionális, a vidékfejlesztési stratégia kialakítása és végrehajtása. Mi azt kértük, hogy itt nem programonként, hanem nemzeti szinten lehessen mentesítést adni. A javaslatban természetesen ugyanazt a véleményt találjuk, és ugyanazt az elképzelést, ami a régi rendeletben is szerepelt. Ugye a Lisszaboni szerződéshez való igazodás előtti rendeletben és a parlamenti véleménynyilvánítás előtti javaslatban. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a kifizető szervezetek felépítése is mennyire fontos európai szinten. Ez, ez az aspektussal kapcsolatban, hiszen nagyon eltérő a helyzet az egyes tagállamokban. Van, ahol eh, régiós a felépítés, eh, van, ahol egy eh, nemzeti fejlesztési terv létezik csak. Ezért azt kértük a bizottságtól, hogy készítsenek egy általános felmérést az meglévő 81 kifizető helyről európai szinten. Ezeknek a helyzete természetesen eltérő az egyes államokban. Kapcsolódik az alkotmányhoz, illetve ahhoz, hogy a tagállamok milyen döntést hoztak. Az irányítási és ellenőrzési témával kapcsolatban itt is szükséges néhány témát pontosítani a szankciók tekintetében, illetve hogy mennyire szigorúak lesznek ezek a szankciók. Más szavakkal pontosítani kell bizonyos aspektusokat, pontosítani kell az inflációs arányt, pontosítani kell, hogy a szankció alapján el lehet-e veszíteni a teljes támogatást, vagy pedig az elkövetett szabályszegéstől kell, hogy függő legyen a megvonás aránya. Más szavakkal, hogyha a gazda nem tartja be teljes mértékben például a kizöldes, kizöldesítési feladatokat, akkor csak a kizöldesítési támogatását veszti el, vagy az egyéb támogatásait is. A következő a tanácsadási téma sok meglepetéssel találkozunk itt. Így személy szerint nekem az a véleményem, hogy itt jelentős kockázat merülhet föl a visszaélés tekintetében, vagyis akár tanácsadásonként 1500 eurót is lehet kérni, viszont céges szinten nincsenek korlátja. Itt úgy látom, hogy visszaélésre van lehetőség. Ezzel kapcsolatban kérem a kollégák mondják el a véleményüket. A következő a megfelelés témája. Itt fontos megfelelni elnézést a szóismétlésért. Itt fontos lesz megfelelni azoknak a szabályoknak, amelyeket fölállítunk. Aztán van egy nagyon fontos kérdés, ami talán a legfontosabb tög. A több alkalommal kértük hogy történjen elő, erőfeszítés az egyszerűsítés irányában, de úgy tűnik, hogy nem sok lépés történt ebben az irányban a javasolt rendeletben, hiszen nagyon sok témában ugyanaz szerepel a mostani rendelet javaslatban, mint ami a korábbi rendeletben is találunk. Az egyszerűsítés kérdése pedig a gazdák számára nagyon fontos. Minden érdekelt fél hangsúlyoz ennek fontosságát azért, hogy tényleges hatékony közös agrárpolitikánk lehessen konkrét eredmények elérésével. Úgy gondolom, hogy még további erőfeszítést kell tenni ebbe az irányba. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Giovanni. Már is kérdezem a kollégákat, hogy szeretne -e valaki hozzászólni. Luis Capola Santos, és utána mögé igazgató úré lesz a szó. Sr. Presidente, eu queria apenas dizer que... Köszönöm szépen, elnök úr. Csak annyit akartam elmondani, hogy ez egy nagyon fontos rendelet és vita, ami a legfőbb prioritásunk kéne, hogy legyen, vagyis, hogy, hogy a kapot egyszerűsítsük, szigorúbbá tegyük, hogy kifele is jó képet adjon rólunk arról, hogy az Európai Unió hogyan költi el az adófizetők pénzét. És éppen ezért úgy látom, hogy az előadónk előtt még hosszú út áll, de támogatom a frakció nevében hogy munkáját a lehető legkoncentráltabban tudja folytatni. Most megadom a szót a bizottság képviselőjének. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Köszönöm Levia kollégának is. Nagyon jól összefoglalta a bizottsági rendelet tervezett lényegét. Röviden reflektálnék arra, amit mondtak, és megpróbálok megmagyarázni néhány dolgot, ha sikerül. Például utaltak arra, hogy összefüggés van állítólag a több éves pénzügyi keret és ezen rendelet között. Nyilván az MFF és bármely rendelet között van összefüggés, de pont a mi esetünkben ez inkább, ha létezik, akkor gyenge. Ugyanis a rendeletnek az a lényege, hogy olyan ö, szabályokat alkosson, amelyek, ha megvan a pénz, akkor azzal hogyan kell bánni, de nem beszél arról, hogy honnan lesz a pénz. Tehát szerintem nem kell félni attól, hogy itt precedenst teremtünk. A rendelet tervezett és a majd kitárgyalandó pénzösszegek között, tehát nagyon laza az összefüggés. Az úgynevezett alignment, ez valóban mindenkit régóta, hetek, hónapok óta foglalkoztat, és jogosan panaszkodnak egyesek, mert valóban nem könnyű el a vita, különösen Lisszabon után nem, mert nagyon sokféle interpretációs uh, kérdés merül föl. Jó lenne, hogyha a, az 1290-es pont alatt ö, szereplő dolgokat egy csomagban tudnánk megtárgyalni. Ez már elkezdődött, de még meglehetősen sokáig fog tartani. Tehát, hogy az alignment egyáltalán az előtérbe kerülhessen, mint vitatéma a reform kapcsán, ahhoz még sok előkészítő munkára van szükség. Eddig valóban az a benyomásom, hogy mindenki fél attól, hogy mivel a reformnak ugye precedens értéke lehet, minden ilyen új fogalom félelmet kelt, de ha sikerül megmagyarázni majd, és ez mondom hosszabb munka, akkor akkor meg fognak nyugodni. Ami a vidékfejlesztést illeti, a regionális programokat a tagállamokban, ezt, ezeket az N plusz 2 probléma kapcsán vitatjuk meg, és az alignment alá eső rendeletek kapcsán. A parlament már módosítókat nyújtott be a 1290 per 2005-ös rendelethez. Mi a bizottságnál is osztjuk azt a nézetet, hogy tisztázni kell a vidékfejlesztés ide vonatkozó kérdéseit. Többféle elképzelés van tehát egyelőre még az alignmentről, az alignmentról, ahogy a franciák mondják. Ami az időtervet illeti, egyetértek azzal, amit mondanak. A bizottság szeretné csökkenteni a kifizető ügynökségek számát. Több száz van az unión belül. Ugyanakkor az egyes tagállami alkotmányos rendbe nem lehet beleszólni. Németország, Spanyolország, Olaszország ugye föderatív struktúrája miatt adja a kifizető helyek felét az Európai Unióban, és nehéz ebbe belenyúlni, nem is szabad talán. A tagállamok védekeznek is ezzel szemben. Azt reméljük azt azonban, hogy sikerül majd legalább a nemzeti szinten működő kifizetőhelyeket összevonni, és ez időben megtörténik, a javaslat legalábbis erre irányul, és számításaink szerint 8, 81-ről 74-re minimum lehet, le lehetne csökkenteni a kifizető helyek számát, tehát nem több százról van szó, csak 80-70-ről. Beszéltek önök még a greeningről is. Azt hiszem, hogy ebben nem tudunk itt most részletesen belemenni, nincs rá időnk. Annyit engedjenek meg, hogy a rendelettervezetben szereplő javaslat kifejezetten azt mondja, hogy a szankcióknak arányosaknak kell lenniük, tehát sem ö, szigorúbbak, sem gyengébbek nem lehetnek, mint a szabálysértés azt ö, hát megköveteli. Ami a mezőgazdasági tanácsadói rendszer felállítását illeti, ott a maximál értékekről van legtöbb vita. Ezek a 1500 eurós összegek nem a horizontális célokhoz kapcsolódnak, hanem a vidékfejlesztésiekhez. Ha már a konkrét összegekről beszélünk, akkor biztos, hogy a szabályokról is kell beszélnünk, amelyekkel a tagályok, tagállamok majd szigorúbban, konkrétabban rendezik a vidékfejlesztési területen a tanácsadói díjak juttatását. A cross compliance örök zöld és fontos téma, de ez megint túl bonyolult ahhoz, hogy ezt néhány mondatban most letudhatnám. Inkább a horizontális kérdésekről szólnék még, amelyek, amelyeket önök felvettek. Csolos biztos többször elmondta már, hogy elkötelezettek vagyunk az egyszerűsítés mellett, amely szabályok megmaradnak, azok egyszerűbbek lesznek, a reform szabályok pedig eh, nem hagyjuk, hogy elburjánzzanak. Mert politikai vita tárgya az, és az, az önöket is érinti, hogy a politikailag kívánatos megoldásokhoz milyen ö, megoldási módszereket társítsunk. Erről is beszélniük kell, szerintem önöknek is, mert a horizontális rendeletek számos szabályt tartalmaznak, amelyekkel lehetne a meglévő szabályokat egyszerűsíteni, de majd ott lesz a ö, probléma, hogy helyileg a tagállamok ö, képesek lesznek-e az 5%-os igazgatási költségarányt csökkenteni, ehhez ők milyen konkrét intézkedéseket tesznek meg, és hogyan lehet majd kisebb apparátussal kevesebb hibát generáló rendszereket létrehozni. Nyilván van értelme a minősítő helyeknek ilyen szempontból, de az ellenőrzés egyszerűsítés nem járhat, ugye, annak lazulásával. Ez a nagy dilemma. Arra is utaltak a képviselők, hogy a gazdálkodók joggal várják, hogy igazgatási terheiket csökkentsék. Valószínűleg a horizontális rendelet kapcsán ezt nem lehet ten, megtenni, ugyanis ezek nem a gazdálkodókat érintik közvetlenül, hanem a nemzeti igazgatási rendszereket. Tehát az erről szóló vitában még a gazdálkodókat konkrétan nem tudjuk tehermentesíteni, javaslatokkal. Ezt a viták egy második körében a piaci szervezetekről, a vidékfejlesztésről lehet majd megtenni. De lesz még bőven lehetőség ezekről a kérdésekről vitázni részletesen, hiszen a bizottság folyamatosan, és ezt most kinyilvánítom, nyílt eljárást kíván követni, és minden önök számára szükségesnek tűnő anyagot rendelkezésre bocsátunk. Ezt a következő hetek, hónapok során bizonyára majd tapasztalni is fogjuk. Bene, grazie! Köszönöm. Möge úr, Giovanni, szeretnél még némi összefoglalót tartani? Igazából nem, csak szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak és az Európai Bizottságnak, hogy a szokásos módon a rendelkezésünkre áll, és remélem, hogy le fog zárulni a kiigazítási időszak, a Lisszaboni szerződéshez való igazodás, mielőtt a téma lényegét megkezdenénk tisztázni. Úgy gondolom, hogy ez a megállapodás egyszerűsíteni a munkánkat, és könnyebben el lehetne érni a célokat. Az egyszerűsítése kapcsolatban természetesen egyetértek a bizottság képviselőjével, hiszen ez az egyik legfontosabb elem, és ezen még dolgoznunk kell. Elnök, köszönöm Giovanni, ezzel lezárom a mai szakbizottsági ülést. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy a következő találkozónk február 28-29-én lesz, 28-án 15 órakor kezdjük a szakbizottsági ülést, a koordinátorokat arra kérem, hogy maradjanak itt, mert azonnal megkezdjük a koordinátori ülést. A többieknek kellemes estét kívánok, bezárom az ülést. Várját!